Okay, dear colleagues, we can start. Kedves kollégák, elkezdhetjük az ülésünket, mindenkit, és elsősorban Veszteger biztos asszonyt üdvözlöm itt körünkben, szeretettel. Mielőtt elkezdjük a struktúrált tárbeszédet, előbb fogadjuk el a napi rendet. Ellenzi-e valaki a napi rendet? Nem. Néhány közleményem van. Október 4-én a harmadik pénzpiaci alapról szóló háromoldalú tárgyalást folytattunk le. Itt az MMF hitelrétinget, az eszetek értékelésének szabályait, a fogyasztóvédelmi politikát és a stresszteszt szabályait vizsgáltuk meg, valamint a non-jó színe opció lehetőségét. Előrelépést értünk el, a következő három oldalú tárgyalásra pedig Öm, október 25-én kerül sor. Második közlemény, ahogy a júniusban is elmondtuk, nem lesz 17-én hétfőn a szakbizottsági ülés, hiszen a stabilitási ekono- gazdasági koordinációs konferenciát tartunk Pozsonyban. Végezetül pedig a gazdasági párbeszédet Michael Nunemmel ír pénzügyminiszterrel november 8-án kedden folytatjuk le, és időben megkapják a menetrendet a, a napirendet a tagállamok, és a tagok is. Most pedig Margaret Vesteger versenybiztossal folytatjuk le struktúrát párbeszédünket, akit eh, szeretettel üdvözlök, és azt hiszem, hogy nem csak a magam nevében, hanem minnyájunk nevében gratulálhatok neki fontos áttöréséhez, amelyet a bizottság és ő maga, hogy nem mondjuk en maga ért el az állami támogatások területén. A DAS ruling kapcsán pontosan tudják a legfontosabb következményeket elsősorban az EPR-re vonatkozik ez, de nem csak, további állami támogatási vizsgálatok zajlanak. Fontos, mi több alapvető lépés ez, amelyet az erős és határozott versenypolitika végrehajtása területén, másrészt pedig a BEPS, az adóalap erózió és profit áthelyezés jelenségére adott frappáns válasznak tekinthetjük. Köszönjük biztos asszony, hogy eljött, és köszönjük ezt a fontos munkát, amelyet végzett. Június 15-én a bizottság elfogadta az éves 2015-ös versenyjelentését, ezért tehát kíváncsian várjuk, hogy tájékoztasson bennünket a bizottság 2015-ös tevékenységéről de persze a egyéb más fontos kérdésekről is eszmét cserélünk. Az Econ egy saját kezdeményezésű jelentést fogadott el, amelyet Szanyi Tibor jegyez. Erről vitázunk az önnel lefolytatott vita után. Úgy járunk el, hogy meghallgatjuk a bizottság be, biztos bevezetőjét, majd pedig 5 perces kérdez felelek szlotot tartunk. Margaret Önieszó köszönöm szépen, és köszönöm a nagyon kedves szavait, amivel mindjárt kezdett, mert elég régen találkoztunk legutóbb, ezért nagyon örülök, hogy ma itt lehetek, és elmondhatom, hogy időközben mi mindent tettünk. Attól tartok, hogy egy kicsit egyoldalú lesz, de mindent ugyanarra a dologra összpontosítok, hogy hogyan tudjuk elérni azt, hogy a piac megfelelően működjön mindenki számára, kis, nagyvállalkozásoknak, és a mindennek, ami közötte van. Tehát, hogy mindenki legyen megfelelő esélye ahhoz, hogy megéljen a piacon. A és az egész munka erre összpontosult. Nyilvánvalóan igyekeztünk a versenyszabályainkat, állami támogatás kartal, domináns helyzettel való visszaélés szabályainkat keresztül vinni. Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak először is az állami támogatásokról. A legtöbb állami támogatás kismérvű, kis és ami, ami tulajdonképpen nem befolyásolja a belső egységes piacot. Tehát tulajdonképpen a nemzeti kormányoknak kell a felelősséget vállalni az ott, a, e, ott elköltött pénzekért, nem pedig a bizottságnak. Ezért új ö, útmutatást fogadtunk el az állami ö, támogatásokról, és egy komoly módon eh, megpróbáltuk illusztrálni is, hogy hogyan eh, dönthetnek a tagállamok eh, minden olyan esetben, amikor a belső piacot nem érinti ez. Felülvizsgáltuk a csoportos kivétel szabályainkat is, amelyek ugyancsak lehetővé teszik a nemzeti kormányok számára, hogy állami támogatást nyújtsanak, anélkül, hogy a bizottsághoz kellene fordulniuk engedélyért. Számos ilyen eset van, ez 90%-ban lefedi az állami támogatási rendszereket, és ide bevettük a kisebb kikötőket és légikikötőket is, és meg volt az első tárgyalási sorozat de tekintetben, most elindítottuk a másodikat, annak érdekében, hogy a tagállamok maguk is képesek legyenek e, meghozni a döntéseiket, hogy jog, jogilag megfelelő módon hogyan költhetik el az pénzeket. Ugyanakkor szeretnénk megakadályozni a nagy volumenű illegális állami támogatásokat, amelyek viszont a belső piacot igenis torzítják, például a különböző adóügyi megállapodások útján. Ez az, ami évtizedek óta megy, hogy azt látjuk, hogy a, az adózást használják fel arra, hogy különböző szelektív előnyben részesítsenek egyes vállalatokat augusztus végén eldöntöttük, hogy Írországnak 13 milliárd eurót kell visszakapnia az Apple cégtől. Múlt hónapban elindítottuk a ezt a vizsgálatot is, amelyik az energia területén volt, a korábban ZDF Suez néven működő vállalatot illeti, illetve az NG-t ezeket a, ott kell adót fizetni, ahol a vállalatok realizálják a nyereségüket, illetve ahol ezt jegyzik. Fontos az is, hogy ehhez megfelelő jogszabályok is kellenek, olyan, ilyek, olyan jogszabályok kellenek, amelyek a kiskapukat becsukják a vállalatok előtt, hogy, és nem engedik kikerülni az, adó, az adót a januárban a bizottság előterjesztett egy adó elkerülés elleni irányelvet, amelyet a tanács aztán el is fogadott, és ezt követően egy országonkénti jelentést kell majd készíteni, ami lehetővé teszi, hogy önök, újságírók, mi és eh, mások is eh, valamennyien megfelelően eh, elszámoltathatók legyünk. Odafigyelünk az állami támogatásokra a bankok esetében is. Az egyik dolog, amit megtalál, megtanultunk a bankválság idején, hogy nem tisztességes az európai adófizetőkkel szembe, hogyha velük fizetjük ki a bankok hibáiból eredő károkat és nagyon világosan elmondtuk, hogy a bankok esetében a vesztességért azoknak kell felelniük, akiké a bankok részvényeseinek és hitelezőinek megszületett a banktalpraállítási irányelv, és az állami segítség vagy támogatás az csak egy legeslegutolsó megoldás lehet az nagyon fontos, hogy a veszteségeket végül ne a kis megtakarítók, betétesek vagy az állampolgárok fizessék. A magán piaci megoldásokon keresztül kell ezt elérnünk. Ez nagyon jó dolog, és szorosan együttműködünk a tagállamokkal annak érdekében, hogy tisztességverseny legyen a bankok között egész Európában azt is láttuk, hogy nagyon fontos biztosítani a tisztességességet azzal, hogy védjük a betéteseket, és olyan rendszereket dolgozunk ki, amelyek kompenzálják, kártalanítják azokat a személyeket, akiket félrevezettek, és félrevezetéssel következtében szenvedtek el vesztességet. más területeken is tevékenykedtünk, például három ügyet vittünk bíróság elé, tehát például, hogy a Google ne éljen vissza hatalmával, és ne csorbítsa a tisztességes versenyt. Azt a következtetésre jutottunk, hogy azok a gyártók, akik az Android operációs rendereket használják, azok ellenzik a mi szabályainkat. A Google visszaül, visszaélt a domináns helyzetével, többek között a hirdetési területen ugyanakkor megemlít, megerősítettük azt, hogy a saját összehasonlító szolgáltatásait részesíti előnyben, amikor valaki az interneten összehasonlítást végez. Az egész digitális gazdaság egy nagyon nehéz terület számunkra, a kartelek ellen is fellépünk, ezek között van, amelyek nagyon nehéz ügyek. Júliusban a legnagyobb kartel bírságot szabtuk ki, 2,9 milliárd euró volt, öt tehergépkocsi gyártót érintett ez. Ezek a gyártók 10 teherautó közül kilencet gyártottak a közép és nehéz kategóriás járművekben. Nagyon egyértelmű üzenetet adtunk, hogy végül is kartelezni nem kifizetődő. Ezek a vállalatok gyártották ezeket, és ez nagyon jól mutatja, hogy hogyan befolyásolja ez az európai vállalatokat. Nagyon sok száz-száz ezer vállalat van, amelyeknek a legfontosabb járművük a tehergépjármű. Az elkövetkezendő hónapokban foglalkozni kívánunk egy másik területtel is a gazdaságon belül, a melegház hatású gázoknak a jelentős része a közlekedésből származik, ezért az olyan választási lehetőségek, mint például a vasút, fontos, hogy megfelelő áron elfogadható szolgáltatást nyújjanak, nyújtsanak. Ezért a negyedik vasúti csomagot készítettük elő, de igazi verseny csak akkor lehetséges, hogyha a mindennapi életet is figyelembe veszük az adott ágazatban. Fontos a megfelelő verseny a gyógyszeripar területén is fontos, hogy megfelelő egyensúly legyen. Júliusban, júniusban a tanács elfogadott ezzel kapcsolatban szabályozást, és ez nagyon fontos. Azt is világosra tette, hogy itt is fontos a verseny, és nagyon örülünk, hogy a holland miniszter Sipers úr olyan határozottan lépett fel, mert ő tette lehetővé, hogy ezt az ügyet tovább vigye, vigyük és felhívjuk a figyelmet a késedelemért való fizetés az egy nagyon nagy veszély ezen a területen. Amikor a gyógyszergyártók azért fizetnek, hogy más gyártók nevezessenek be olcsóbb generikus gyógyszereket, akkor ez kárt okoz a pácienseknek és az egészségbiztosítási rendszereknek. Így került eh, megbírká, megbírságolásra Lundbeck eh, vállalat és mások is. Eh, körülbelül 150 millió eurós bírságot kaptak az illegális késedelemért történő nem fizetésért. Természetesen a bizottság nem egyedül dolgozik, hanem a nemzeti versenyhivatalokkal együtt. Együtt dolgozunk az Európai Versenyhálózattal, és a tanács igényeinek megfelelően lépünk fel. 2009-ben indult ez a válgatás. Úgy gondolom, hogy fontos erre emlékezni, hogy keresztül vinni a versenyszabályokat csak a nemzeti hatóságokkal együtt tudjuk. A nemzeti hatóságok nagyon nehéz munkát végeznek, függetlenek, és nagyon tiszteljük őket, de ők azok, akik közel vannak az állampolgárokhoz és a törvényhozókhoz. Ezért tudjuk, hogy fontos együtt válvetve dolgoznunk. Másik dolog, hogy megfelelő eszközökre is szükség van ahhoz, hogy fel tudjanak lépni, és természetesen a vállalatok azok bajban vannak adott esetben, és nekik is szükségük van arra, hogy megfelelően meg tudják magukat védeni. A meghallgatást követően világossá vált, hogy sokkal többet tehetünk annak érdekében, hogy a nemzeti versenyhatóságokat támogassuk, hogyha az európai szabályozás az irányelvek útján nyilván megoldást kínálhat. Meg kell várni, amíg a hatástanulmányunk lezárul és egyértelművé válik, de azt szeretném, hogyha a parlament minden részt venne teljes mértékben minden jogalkotási folyamatban engedjék meg azzal, hogy egy nagyon meleg köszönetet mondjak azért a támogatásért, amit adtak a versenypolitikának. Nyilvánvaló, hogy ezt az emberek is értékelik, és tudják, hogy így tudnak egy tisztességes piaci környezetben élni, és ez az, ami valahogy összetart minket, bizottságot, parlamentet, valamennyien igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy az állampolgárok érezzék, hogy, ez, hogy tisztességes a piac. Ez nem biztos, hogy mindig értik, hogy mindig így van, de mi ezért dolgozunk, és köszönöm szépen az ehhez nyújtott támogatásokat. Thank you very much. You have... Köszönöm szépen. Támogatásunkat élvezi, és természetesen várjuk a hatástanulmány eredményeit is. A társ eh, az döntési eljárásban. Az EPP nevében Hész asszony. Hész úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, üdvözlöm Önt újra az Ekonban, hiszen itt volt már korábban is, és abszolút függetlenség és pártatlanság az, amit megtestesít, pedig nagyon nehéz a munkája. Nagyon fontos Írország szempontjából az, hogy a legutóbbi bizottsági ülésen felvetett eset a bíróság elé került, és most várjuk, hogy milyen bírósági határozat születik meg szeretném, ha ezt is majd rögzítenénk. Nagyon ellentmondásos volt az eljárás, írásszág számára az ír hírnév szempontjából. Az első kérdésem a következő. Egyetérte azzal az OECD értékelése, hogy Írország nem adóparadicsom. Több, többen igen furcsán nyilatkoztak ezzel kapcsolatban néhány héttel ezelőtt. A második dolog pedig biztos az, hogy azt kérdezem, hogy a nem befizetett adók, Apple által nem befizetett adók kapcsán említette, hogy az Európai Unió tagállamai a pénzegy részét visszakaphatják. Ez az állami támogatás szabályainak ellentmond bizonyos szakértők szegényt. Az, hogy az Apple nem fizet elegendő adót Írországban, ami jelenleg 13 milliárdot jelent, és elismerjük, hogy adó felmerülhet másút. Véleményünk szerint ellentmondó elismeri ezt. Az utolsó kérdésem pedig az ebből származó kérdés, hogyha ezek a tár, az, azok az országok, amelyek nem szedik be az adót saját, maguk is jogosultak a saját maguk is sértik az állami támogatások szabályait, akkor milyen alapon lehet az adókat beszedni ezeknek az országoknak. Az egész dolog véleményem szerint ez a 13 milliárd elsősorban Írország szempontjából fontos, hogy újra behajtható legyen. Köszönöm. Először is úgy gondolom, hogy már korábban is említettem, hogy a, az adó ö, paradicsom az az, hogy mindenki számára ö, tisztességes adót fizessünk. Ezt nem igazából lehet címkézni. Azt is tudják, hogy Moszkovicsi kollégám egy nagyon hosszú és nagyon átfogó folyamatban van. Azt akarja megnézni, hogy azt vizsgálja, hogy a, a globális adószövetségnek ki nem része, és Írország, mint tudjuk, e része ennek, és tisztességes adózást kíván ő is globálisan elérni. Nyilván a döntésnek egy nagyon-nagyon nagy része a, az adóval kapcsolatos. Azt, hogy az adó szabályokat a a kedvezményes adózási előnyökre használták-e fel, vagy sem. A több adófizetés más, az, hogy más tagállamban is adott fizete valaki, az csak egy belső kérdés. Abból származtatva ugyanis, hogy ahol fizetjük az, hogy hol fizetjük az adót, az bizonyos mértékig a vállalat szervezetétől is függ. Mondtam az elején, a cél az ugye az, hogy a vállalatok ott fizessenek adót, ahol a nyeresége származik. Ez nem a bizottsági célja, hanem Moszkovicsi, Pierre Moszkovicsi biztos alátartozó jogalkotási munka eredménye. Európa szerte ezt a berendezkedést próbáljuk érvényesíteni Írországban is az ottani Apple Sales International esetében is. Alapvetően a kérdés nyitott. Az elosztási az elosztási rend ugyanis valami olyasmivé alakult át, ahol az érték egy része e, más tagállamokban e, kerül előállításra. Nem azt mondjuk, hogy rejtett állami támogatás ügyek vannak, semmi ilyesmi, nem. Nyílt és semleges a kérdés. Vajon az Apple rendszere az elosztási, vagy pedig valamely tagállamokban e, teremtett értékről van ez szó, ahol az Apple forgalmazóként működik. Nagyon nehezen értékelhető és felmérhető ez. A döntés tehát, ha majd publikussá válik, lehet, hogy érdekes lesz az adóhatóságok számára is, de mint e, tudják, ez egy mellékvonal ahhoz képest, hogy tulajdonképpen miről szól maga a döntés. mint hogyha lett volna a kérdésnek még egy másik része is. Ennek egy részét hogyan tudják visszakapni az országok, hiszen hogyha az, a más tagállamokban kerül az érték előállításra. Ebbe mi nem tudunk belefolyni, és nem kérdőjelezzük meg sem az Apple felépítését, sem az ír rendszer vizsgálatát. Amit mi vizsgálunk, azok az adószabályok. Számunkra tehát ez az, hogy fizetnek-e adót Írországban vagy sem. Amennyiben az adóhatóságok más tagállamokban átnézik az Apple könyveit, akkor lehet, hogy arra jutnak, hogy a Apple meg oly mértékben változtatta meg tevékenységét, hogy már abban az országban fizetnek adót. De, mint mondtam, ez az, a tagállami adóhatóságnak az ügye, semmi köze az állami támogatáshoz, csupán azzal van összefüggésben, hogy az a, a vállalati szerkezetben volt-e kategóriaváltás. Köszönöm szépen, Pervens Perez. Köszönöm szépen, biztos asszony. Ahányszor jön, akkor mindig eh, gratulálnak az Apple-el kapcsolatos döntésekhez. Ön mindig nagyon is magasra tette a mércét. Én szeretnék eh, két ügyről beszélni önnel. Az egyik, amit eh, a London Stock Exchange és a Deutsche Börse fúziójának kérdése. Nekem úgy tűnik, hogy a jogi kérdés ebben, az az, hogy verseny szempontjából ez mennyire fontos. Nem tudom, hogy mennyire kellene feltenni azt a kérdést, hogy ahogy ön elé kerül ez az ügy, a kollégiumnak is meg kellene, hogy vizsgálhassa ezt a kérdést. Mert önnek kellett múlt héten, hogy ne legyen gyanús, ki kellett mondania, hogy ezt az ügyet objektívan fogja kezelni, nem figyelmen kívül hagyva a Brexitet, de az Európai Unió szempontjából és a Brexit által létrehozott dinamika következtében ezt nehéz megcsinálni. Ezért kérdezem, hogy ne, mennyire, hogy nem kellene ezt az ügyet a, a kollégium elé terjeszteni. Az 50-es cikk 4-es cikke értelmében a kérdés az az, hogy hogyan fog működni a belső piac. Az Egyesült Királyság továbbra is hozzájut-e a belső piachoz? És amikor ezt a kérdést feltesszük, akkor a legnagyobb autópályát kezdjük el építeni infrastruktúra tekintetében, ami az Egyesült Királyság és más államok között jön létre, mert egy olyan vállalat jönne létre, amelyik tőkét több mint 25 milliárd euró tőkésítene. Tehát ez egy olyan kérdés, ami tulajdonképpen a versenyen talán túl is mutat. Szorosan verseny szempontból, eltekintve a specifikumától ennek a kérdésnek, hogy a központi bank volt lehetősége, hogy véleményt mondjon, vagy pedig nem kellene megkérdezni őket. Szabály alkalmazása hogyan valósul meg? Tehát ahogy ezt a fúziót engedélyezte London, annak a feltételezése mellett történt, hogy Londonnál marad a központ és a szabályozás. Mert mindaz, amit itt kidolgoztunk a különböző szabályok ellenében, az innentől már London kompetenciájába fog ö, tartozni. Tehát ez lenne az egyik kérdés. A másik, a McDonald-dal is akartam kérdezni, de inkább majd máskor. Well, it was good that you didn't waste jó volt, hogy nem beszélt erről, hiszen ez még vizsgálat tárgyát képezi ez az ügy, tehát egyelőre nem is mondhatok róla semmit. Ami pedig a elveket illeti, a kollégium hozza meg a verseny jogi döntéseket különböző formátumokban, írásosan, szóban, vagy megbízás formájában dolgozunk, de a kollégium hozza meg a döntést, ez az elv. Ami pedig a londoni és a frankfurti tőzsde fúzióját illeti, a kötelezettségünk ugyanaz, mint minden más esetben. Biztosítanunk kell, hogy a fúzió után a fogyasztók továbbra is élvezhessék a verseny előnyeit, az innováció előnyeit, az árak alacsonyak legyenek, és a minőség ne csorbuljon. Ez a piac, mint oly sok más piacot, a koncentráció határozza meg, de ez nem szokatlan az értékelésünk során, éppen ezért tehát a különböző szempontokat vizsgáltuk meg, általánosan fogalmazok, hiszen konkrét részletekről értelemszerűen még nem számolhatok be. Természetesen a szabályozónak és a felügyelő testületnek is vizsgálatot kell folytania, ez nem a mi feladatunk, más hatóságok kell, hogy elvégezzék párhuzamosan a versenyhatósággal, tehát az Európai Bizottsággal ezt a munkát, hiszen nem csak a verseny oldal számít, hanem az is, hogy a pénzügyi stabilitásra milyen kihatással jár majd a fúzió. És természetesen ezt a cégekkel való egyeztetés során kell megvizsgálnunk. Az Egyesült Királyság ez idáig az Európai Unió tagja, tehát minden egyes szabály érvényes rájuk. Ez a kiinduló pont. Hiszen amint elkezdünk <clears throat> hipotéziseket felállítani, hogy vajon mikor lépnek ki, akkor nagyon-nagyon uh, sikos pályára lépünk. Egy szóval, de hát elhalasztották a döntést, elhalasztják a döntés miután az 50-es cikk alapján eljárást a briteken indítják? Hát ez nagyon fura helyzet lesz az érintett cégek számára. Tehát ezek szerint akkor a, a cégek érdekei felülírják majd a szakpolitikai, illetve politikai megfontolásokat? Nem, nem hiszem, nem hiszem hiszen bármilyen szabályok érvényesülnek majd a Brexit tárgyalások lezárása után, természetesen is érintett cégeket is érintik majd, bárhogy is szervezék meg magukat. Egyébként, hogyha valaki Európában folytatja le az üzletét, akkor um, az európai szabályokat kell követni, ezt önöknél jobban senkit egy nem tudja, hiszen fejezetről fejezetre dolgozzák végig magukat ezeken a szabályokon. Köszönöm Bernd Lucke. Biztos asszony, jó napot kívánok, én németül beszélek. Brian Hayes tisztelt kollégám észrevételehez szeretnék kapcsolódni, és kiemelném hogy nem gondolom, hogy a bizottság döntése az volt, amely Írország hírét rossz fénybe eh, tette, hanem az ír kormány szelektíve adó előnyöket biztosítandó döntése sodorta Írországot baljós fénybe. Három kérdésem van ezzel kapcsolatban. Egyrészt a bizottság egy nyilvános eh, véleményben megállapította, hogy léteznek a szelektív megállapodások, De nem mondta el, hogy kik azok a versenytársak, akikkel az Apple adó előnyeit összehasonlították. Kérdezem, hogy mely cégeket vették figyelembe, megállapítandó, hogy az Apple szelektív előnyöket kapott előnyökkel rendelkezett. Ezzel kapcsolódik össze a második kérdés. Megvizsgálta, hogy azok a cégek, akik az Apple versenytársai voltak, vagy versenytársai még most is, nem kaptak-e ők is részben vagy egészben szelektív adóelőnyöket? És harmadik kérdésem pedig, az esetleges százalékos adókulcsot, illetve az Apple által megfizetett adókulcsot közölték, de el tudja mondani, hogy az Apple versenytársai, amelyekkel összehasonlították az Apple-t, milyen effektív százalékos adót fizettek. Köszönöm. Well, it, it doesn't really work like that. Hát nem így, nem így működik. Nem így működik a rendszer sokkal inkább a szelektivitás tényét vesszük figyelembe, hogy ez csak rá magára vonatkozik, de nem vonatkozik-e mondjuk a versenytársára. Lehet, hogy ön más termékeket állít elő, de mondjuk a tőkéért vagy a munkavállalóért vetélkednek ugyanazon a piacon. Tehát a adómegállapodás lényege abban áll, hogy ez természeténél fogva szelektív, hiszen csak ön kapja meg. És valamilyen szelektív előnyt jelent. Létezik egy speciális adómegállapodás típus, a confirmatory ruling, mégpedig, hogyha a vállalkozás egy kérdést tesz fel, kap egy választ, és ha más meg ugyanezt a kérdést felteszi, ugyanazt a választ kapja meg tehát mondjuk a profitallokáció vagy a transfer árak tekintetében ilyen fajta adó határozatokat kapnak a vállalkozások, rulingokat kapnak hát, a, vállalkozások. Az a paradoxon, hogy azt hiszem, hogy mindenkinél jobban támogattam az elmúlt 8-10 hétben az írversenyképességet, hiszen így a cégek az ír adót fizetik meg, 12,5 százalékot, és ez persze felhívta figyelmet arra, hogy mennyire vonzó az ír telephely, nagyon jól képzett, elkötelezett munkavállalók vannak, hozzáférés a piacokhoz, tehát az ír helyszín egy sor előnyel rendelkezik, és erre ez a vita újra felhívta a figyelmet. A rendkívüli vagy szelektív adómegállapodásokkal az a probléma, hogy szelektívek, hogy csak egy ö, kedvezményezett kapja meg őket, a többiek nem. És ahogy mondtam, nem az ír adórendszert vizsgáltuk meg, és az sem, hogy a cégek hogyan szervezték meg magukat, hiszen ez az ő dolguk legjavarészt javarészt. Kizárólag azt, azt vizsgáltuk meg, ezeket az adómegállapodásokat vizsgáltuk meg, amelyek szelektívek voltak per definíció nem. 30 Kapok még 30 másodpercet? Tehát, hogyha úgy áll a dolog, hogy nem konkrét vállalkozásokat hasonlítottak össze az Apple-lel, akkor az az ítéletük, hogy az Apple szelektív adóelőnyöket kapott, azon a vélekedésen nyugszik, hogy más cégek nem kapták meg ugyanezt az adó eh, támogatást. De hát, hogyha ez csak egy vélekedés, akkor erre nagyon nehéz egy eh, késedelmes elmaradt adóbefizetési határozatot alapít, alapozni egy ilyen vélekedésre. Well, uh, if so, not more courageous than our court. Hát mi sem vagyunk bátrabbak, mint az Európai Bíróság. Az Európai Bíróság világosan azt mondta, a piaci konformitást kell figyelembe venni. Tehát nem lehet olyan adóhatározatokat hozni, adó megállapodásokat kötni, amelyek kizárólag egy szereplőre vonatkoznak, és voltaképpen erről van szó. Nincsen, nem állt fenn a piaci konformitás az Excess Profit Scheme belga ügyét megvizsgálva, ez is szelektív volt, mert csak a multinacionálisoknak kínálták fel. Hogyha egy stand-alone, tehát egy, egy, egy országban működő vállalkozás működött, erre nem vonatkozott. Már pedig a standalone cégek gyakran ugyanazon a piacon működtek, mint a multinacionális cégek. Tehát csupán azért, mert valaki multinacionális cég volt, kapott valami előnyt a belga adóhatóságoktól, amit a többiek nem. Egy szóval a szelektivitás más-más formát ölthet, más-más módon jelenhet meg, de az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata teljesen világos. E tekintetben a piaci konformitás a döntő. Ezért az OECD transferárképzési iránymutatásait is figyelembe vesszük, a módszert kell figyelembe venni, azt a módszert, amely lehetővé teszi, hogy a különböző holding részek közötti kereskedést piaci áron bonyolítsák le, és ne olyan transferára dolgozzanak ki, amelyek minimalizálják az adó, terhet. Ez az elv, amelyet figyelembe vettünk. Indeed, when, uh... Valóban, hogyha kettős adóztatás elkerülő intézkedések a kettős nem adóztatáshoz vezetnek, akkor ez tulajdonképpen a piaci konformitás elvét aknázza alá hiszen esetleg csak a multinacionálisakra vonatkozik. Femóza úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt biztos asszony, köszönöm itt az Európai Parlamentben, nagyra értékelem én is a munkáját az Apple e kapcsán. Úgy gondolom, hogy a normális emberek, az utca emberének oldalán áll, és azt a munkát végzi, amit az állampolgárok elvárnak tőlünk az adókérdésekben. Nos, az Apple e adó határozat után szeretném megtudni, hogy a Google holland leányvállalatának adózási kérdéseit megvizsgálják-e, hiszen eh, a Google több milliárd eurót vezet ki Hollandiából egy adóparadicsomban. Kérdezem, hogy vizsgálják ezt a helyzet, tisztában vannak-e ezzel a struktúrával, és vizsgálatot indítottak-e? A második kérdésem pedig a shopping antitrust kézre vonatkozik. Arról hallottunk, hogy a szolgálatok a Google-lel kapcsolatos határozatát eh, lezárják. Kérdezem, hogy ezen eh, a határozatot az év végéig lezárják-e, meghozzák-e. Tudom, hogy nagyon pontos munkát kell végezniük, amely megállja a helyét az Európai Bíróság előtt is, de jelzem, hogy novemberben hatodik évét eh, ün, hatodik évfordulóját ünnepli, hogy az Európai Bizottság a Google elleni eljárást elindította. Ezek lettek volna a kérdéseim. We try to be, uh, and we are obliged to, to be transparent. Persze, az Európai Bizottságnak átláthatónak kell lennie munkájában, és a nyitott ügyek per definíció nem még nyitott ügyek. Az Amazon, a McDonald's és a GDF Suez ügyek, uh, nyitott ügyek még ezen felül. A Google más országban lévő lányvállalataival kapcsolatban nincsen eljárás. De arra buzdítom önöket, hogy az tanácsot sarkalják arra, hogy az ország jelentések ügyét vigye előre, az ország specifikus jelentéseket, hiszen egy cég számára ez egy lehetőség van az országra lebontott jelentés lehetőség van, hogy bebizonyítsa, hogy miért azt a nyereséget könyvelte el abban az országban, és más országban miért. nem milyen forgalmat bonyolított le, milyen eh, profitot ért el, mennyi adót fizetett, hány munkáltató, hány munkavállalót foglalkoztatott. Ám hogyha mondjuk egy cégben nincsen munkavállalója, akkor joggal merül fel a kérdés, hogy hogyan tudott ilyen nagy forgalmat lebonyolítani. Ezért úgy gondolom érdemes a tanácsot arra ösztökélni, hogy fogadják el ezt a dolgot. A Google Shopping összehasonlításról az vála, hivatalos eljárásban kapott válaszok alapján egy további kiegészítő ellenvetés, hivatalos ellenvetést tudtunk útjára indítani, és önök is, és én is tudom, hogy az antitrust munka nagyon sok, tehát a versenyhivatali felügyeleti munka nagyon időigényes, Természetesen a bizottság a belső eljárásaihoz tartja magát azért, hogy a jogállamiság elve ne csorbuljon. Értelemszerűen nem mondhatok semmit az időzítésről, hiszen a kiegészítő ellenvetéssel kapcsolatos kiegészítő válaszokat most várjuk, de annyit mondhatok, hogy ez az ügy igen nagy prioritással rendelkezik. Egy percet kapok? Igen, akkor hagyj egészítsem ki, teljesen értem az ön által felvetett okokat, hogy miért kell ennyire pontosnak lenniük, de ugyanakkor az állampolgárok és az a kis és középvállalatok ügye kockán. Elveszítjük a munkahelyeket. És hogyha a versenyhivatali felügyeleti munka nem jól működik, nem real-time működik, akkor az állampolgárok és a cégek, főleg a kis és középvállalkozások esetleg a túlszobályozás irányába fogalmazhatnak meg igényeket. Tényleg az a kérdés, hogy mennyi idő múlva várható az, hogy végleges információt kapunk ebben a konkrét ügyben. Hónapokról van szó, fél évről, évről. Egyetértek az ön elemzésével, hogy az emberek valóban azt akarják látni, hogy az igazságszolgáltatás igazságot szolgáltat. És azt szeretnék látni, hogy az eljárások véget is érnek. Valóban sok cég úgy érzi, hogy hátrányos megkülönböztetés a része, míg ez az el, főleg a felperesek európai és, és amerikai cégek is vannak a felperesek között. De hát azért nem mondhatok semmit a határidőről, mert a kiegészítő ellenvetésre adott hivatalos választól függ a további lépésünk. De biztosíthatom önöket, hogy igyekszünk az eljárásainkat optimalizálni, úgy képíteni a, dok- a, a dokumentációt, hogy ez hozzáférhető és érthető legyen, hiszen gyakran bizony a terhelt cég, akit a versenyellenes magatartással, magatartásnak van kitéve, nagyon nehezen dolgozza magát végig a dosszién. Természetesen mindkét fél, a versenyhatóság, az Európai Bizottság, illetve a cégek maguk is a jogállamiság kereteit messze menőkig figyelembe kell, hogy vegyék. Köszönöm, Flanagan úr. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a lehetőséget, hogy itt felszólalhatok. Először is gratulálni szeretnék Veszteger asszonynak ahhoz, hogy ilyen nagy öm, öm, ellenjátékosokkal vette fel a, velük, velük szembe felmerte venni a kesztyűt, vagy kiállt ellenük. ellenük. gyakran hallom azt otthon Írországban, hogy túl sok ellenőrzést hajtanak végre, de meg tudná megerősíteni, hogy a 12,5 os adókulcsot a bizottság nem veszélyezteti. Én nem hiszem, hogy veszélyeztetné, de sokan azt hiszik, hogy a bizottság ez ellen szállt síkra, éppen ezért azt gondolom, hogy fontos, hogy a nagy nyilvánosság előtt megerősítse, hogy a bizottság nem lép fel a 12,5 os adó ellen. Ezen felül pedig más visszaélések eh, kapcsán. Kíváncsi vagyok, hogy eh, tud-e a hivatala az ilyesfajta visszaélésekről, illetve tervezik-e ezeket megvizsgálni. Például egy közgazdász azt mondta, hogy 20 milliárd euró adókiesést szenvedett el az ír adóhatóság az ilyesfajta eh, cégek, a cég tevékenység okán. Még egy kérdés. Nelly Cruz bírálta az ön Apple által hozott döntését, persze én tudom, hogy miért tette ez, de hát ez azt mutatja, hogy kivel vette fel a harcot. Azt hiszem, hogy nem radikális, hogyha azt mondjuk, hogy az ön főnöke, a bizottság vezetője Juncker úrat én és Fabia Demázi kollégám voltak éppen az egész spiritus rektorának, az adó megállapodások rendszerének kitalálójának neveztük. Kérdezem tehát, hogy támogatja önt a bizottság vezetője. Még egyszer mondom, gratulálok, de szkeptikus vagyok, hogy mennyire lehetek, lehetünk sikeresek, de én azt gondolom, hogy elég bátornak kell lenni, hogy jó döntéseket hozunk, ne csak zsugori vagy pénzéhes döntéseket hozunk, de az önmunkáját még egyszer köszönöm. Uh, thank you very much. Uh, I don't... Köszönöm szépen. Nem hiszem, hogy az hogy, uh, ele, hogy az én szavam, amikor azt mondom, hogy az elnök támogat munkámban uh, kielégítő volna, de hallgassák meg a bizottság elnökének az unió helyzetéről szóló éves beszédét, ahol világosan sikra szállt a, adóelkerülés, a um, igazságtalan adórendszer ellen, um, és a szelektív uh, adó előnyök odaítélésének rendszer ellen. Ami pedig a 110-es szakaszt illeti, hát ezzel kapcsolatosan formális eljárást nem indítottunk. Az első kérdésére pedig egyértelműen válaszolok, egyértelműen nem. A 12,5 százalékos adókulcsot a bizottság semmilyen módon nem kérdőjeleze meg ennek a jogszerűségét vagy jogosságát. Mi több? A mi elsődleges feladatunk, hogy a szerződéseket őrizzük, és a szerződések világosan megmondják, hogy minden tagállam maga határozhatja meg az adó szintet az én rám háruló kötelezettség az, hogy ezt tiszteletben tartsam, ezt a szerződéses passzust. Ez egy legális adóverseny. Ugyanakkor kötelezettségem az is, hogy a kiskapuk ellen fellépjek, eh, amely kiskapuk, kiskapuk voltak éppen illegális állami támogatás nyújtás formáját merítik ki, kiskapuk merítik ki, mondjuk ezt másként. Egyszerűen a kiskapukon keresztül az államok illegális adó támogatást tudnak adni a cégeknek. Ez ellen fel kell lépni. Nagyra értékelem, hogy a tanács sor döntés hozott, mi több az Európai Parlament munkája is inspirált engem, hiszen önök felszólaltak az ügyben, hogy a kettős nem, nem adózás eh, jelenség ellen fellépjenek, mondjuk a személyi jövedelemadó adatok automatikus cseréje, illetve az adóadatok automatikus cseréje által. Amikor a bizottság a megfelelő ország specifikus jelentések bemutatását kéri a cégektől, akkor éppen nem csak a kettes és a hetes fejezetre vonatkozó, hanem a minden fejezetre vonatkozó adó adatok közétételét kéri, amely lehetővé teszi helyzet pontos megítélését. Marco Valli. Oh, Mar- Michael Raymond, sorry. Michael Raymond, köszönöm szépen. Köszönöm. Biztos asszony. Bizonyára unalmas, hogy folyamatosan ide, jön, ide kell jönnie, és itt mindig dicsérik önt, azért, mert kiváló munkát végez, de én sem tudom más tenni örömmel, Csatlakozom az előzőkhez, és gratulálok önnek azokhoz a döntésekhez, amelyeket hoz. És így eh, módunk van arra is, hogy alapvető dolgokról, vagy alaposabban dolg, tárgyaljuk meg dolgokat, és a bizottság más hatóságaival kapcsolatban is eh, megnézzünk dolgokat, például a belső piaci stratégia, a digitális belső piac, Öttinger biztos munkája, a telekom terület és a digitális terület. A verseny szempontjából az olyan cégek, mint az Apple és a Google fontosak, ezeket vizsgáljuk, más területeken pedig a bizottság olyan intézkedéseket hoz, amely bebetonozza monopolokat vagy kvázi monopolokat ad a nagy telekom cégeknek. A bizottság talán, az a kérdésem, hogy a bizottság tárgya le ilyesmiről, milyen problémák voltak az elmúlt három évben, megbeszélik -e ezeket? Jövőre, júniusban az új roaming jogszabály lép hatályba. A telefonszolgáltatók így bizonyos szolgáltatókat, szolgálatokat kivehetnek az adatelszámolásból. Például a rádió a csatornát azt beszámítják, de a saját csatornájukat ingyen adják. Ez a, az első naptól fogva visszaélésekre ad lehetőséget. Milyen elképzelések vannak erre vonatkozóan, másrészt pedig a bizottságon belül hogyan működnek együtt a témakörben? nem unalmas először is. És igazából mindazoknak az érdeme is ez, akik nagyon kemény munkát végeznek. Komoly munka ez, nagy tudás kell hozzá, mély, mélyreható elemzés, rengeteg esetet kell megérteni, hogy a teljes képet lássák. És úgy gondolom, hogy néha az állampolgárok nem veszik azt érje, hogy rendkívül képzett, elkötelezett munkatársaink vannak, akik mindent megtesznek azért, hogy az európai állampolgárokat szolgálják. Abban a megtiszteltetésben van részem, hogy én ezt nap mint nap megtapasztalhatom, és vissza viszonzom nekik, illetve átadom nekik ezeket a dicséreteket, hiszen ők, őket illeti. A bizottság egyéb részeivel valóban Két szempontból működünk együtt. Egyrészt része vagyok azoknak a csapatoknak, munkacsoportoknak, amelyek tulajdonképpen értelemszerűen alakodnak, munkahelyteremtés, piaci unió, stb. Ennek az az oka, hogy így konkrét betekintést lehet kapni arra, hogy a piacok hogyan működnek és így lehet az egyes esetek felé haladni. Állami támogatás a bankoknak, összeolvadások, trösztellenes, tehát nagyon sok mindent lehet megtudni arról is, hogy mi történik eh, a helyszínen. Ez nagyon hasznos a kollégák számára. Másrészt pedig eh, ágazati vizsgálatokat, eh, kérdéseket is fel lehet tenni. Egyrészt a kapacitási mechanizmusokról, hogy az e- e- energiaunióvá, e- az energiauniót hogyan lehet segíteni, a digitális egységes piacot hogyan tudja segíteni, hiszen azt vizsgáljuk, hogy hogyan működnek ezek a, a piacok. De nagyon fontos, hogy konkrét esetekre korlátozódjunk, hiszen nincsenek átfedések, akárhogy is hívjuk, nem lehet a konkrét esetekből általánosabbaká haladni. Nagyon sokat segít az, hogy a lehető legtöbb tudást hordjuk össze, gyűjtsük össze, mielőtt egy javaslatot előkészítünk. Nyilvánvalóan az európai piac egyik leglenyűgözőbb része az az, hogy demokratikusan szabályozott piacgazdaság és éppen ezért bizonyos mértékben, vagy bizonyos mértékű szabályozás jó. A, azokban a munkacsoportokban, ahol én is eh, jelen vagyok, azon dolgozom, hogy a verseny, a jogszabályokkal lehetővé tegyük a versenyt a kis és kisvállalatok számára, és ne csak a nagyobbaknak, a régieknek. És bizonyos eh, mértékig ez eh, lehetséges, és szabályozással meg lehet nyitni a piacot szabályozás nélkül monopóliumok lennének, vagy nagyon kevés szereplő a piacon. Remélem azt is, hogy ennek valóban lesz értelme. Sajnos nem tudom, hogy az új roaming jogszabály milyen negatív mellékhatásokat generálhat, vagy piaci visszaérés, de megvizsgálom. Köszönöm szépen, Márko Váli. Köszönöm szépen. Én is mindenképpen gratulálok, illetve kapcsolódom a gratulációkhoz. Tudom, hogy ez egy nagyon bonyolult kérdés. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az állami támogatás kérdésével nem lehet a legjobban megszorongatni ezeket a cégeket, akik az adott fizetési terhet kerülik el. Nagyon nehéz megértetni az európai állampolgárokkal, hogy az igazság irányába megyünk, de mindenképpen az ön által hozott döntés egy fontos lépés. Kérdésem pedig a bankokra vonatkozik. Mint tudja, három évvel ezelőtt a bizottság, az Európai Bizottság egy trösztellenes döntést hozott. 2013-ban Nyolc bankot ítéltek el az Euribor szintjének manipulálása okán. 1 milliárd 600 millió eurós büntetés szabva királyuk. A nemzeti parlamentek, az állampolgárok, fogyasztóvédő szervezetek kérték ennek az ítéletnek a publikálását, Azért, mert az állampolgárok tudni szeretnék, hogy mi történt és hogyan játszottak ki őket az Eribor manipulálásával. A bizottság ugyanakkor többször arra hivatkozott, hogy nem teheti nyilvánossá ezt az ítéletet, mert ezzel fogyasztói, illetve cég érdekeket sértene meg. Kérdezem az, mi, milyen érté, érték volna fontosabb, mint a közérdek? Kérdezem, hogy milyen kereskedelmi érdekre hivatkoznak, amely fontosabb lehetne, mint az, hogy a nagy nyilvánosságot tájékoztassuk. több tagállami parlament, több állampolgári szervezet, civil szervezet fogalmazott meg felhívást ez ügyben. Kérdezem tehát, hogy mi akadályozza meg a bizottságot, hogy publikálják ezt a határozatot, amelyel még egyszer mondom, elítélték ezeket a bankokat. Köszönöm. Well, this is of course a very important issue. Ez persze egy nagyon fontos kérdés, mert egyrészt a bizottság valóban megvizsgálhatja, hogy van egy ilyen piaci visszaélés, és olyankor büntetést szabhat ki. A másik eset az az, amikor az ügyfelek úgy érzik, a fogyasztók érzik úgy, hogy kár érte őket, és akkor kártérítést kérdezhetnek. Nyilvánvalóan a bizottsági döntés része annak, hogy segítsük az embereket abban, hogy kártérítést kapjanak, illetve azoknak segítsünk, akik kártérítést szeretnének kapni. Nagyon fontos, hogy ez egy oda-vissza menő folyamat legyen. Mi azt szeretnénk, hogyha érthető, olvasható, érdemi döntés születne, és az emberek ezt látnák, de nagyon gyakran az az igazság, hogy a lehető legkevesebb információ van csak benne. A legfontosabb oka ennek az, hogy ebben az esetben megállapodtunk bizonyos bankokkal, de nem mindegyikkel. Tehát a, az ügy egy része még folyamatban van. Nagyon örülnék, hogyha én is megvizsgálhatnám, és akkor talán pontosabban be tudnék erről számolni. De az, hogy csak bizonyos fele, de valószínűleg ez az oka annak, hogy csak bizonyos felekkel állapodtunk meg, még másokkal nem, nem mindenkivel, de ez nem jelenti azt, hogy nem teljes az információ. Nagyon örülnék, hogyha visszatérhetnénk erre, és akkor majd beszámolhatnék arról, hogy hogy áll az ügy további része. Köszönöm. Danuta Hübner. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Két eh, egymással összefüggő kérdésem van. Az egyik néhány héttel ezelőtt eh, a számvevőszék egy viszonylag szomorú jelentést adott ki, ami igen magas szintű hiba arányt mutatott az állami támogatások eh, terén, azoknál az intézkedéseknél, amelyek az Európai Uniós költségvetésekkel voltak kapcsolatosak, és azt látjuk, hogy a tagállamok viszonylag alacsony szintű ismeretekkel eh, vagy képességekkel rendelkeznek az európai költségvetésről, az európai kötelezettségvállalásokról, a, joga, a törvényekről, tehát csökken ez az ismeret, ez a hajlandóság. A a tagállamok tudatosításáért tesznek-e valamit? Ha egyszerűsítjük a, a jogszabályokat, nagyobb felelősséget rakunk rájuk folyamatosan, és ők ezt egyszerűen nem tudják teljesíteni. A taxi szakbizottságban azt kértük a bizottságtól, hogy útmutatókat, útmutatókat állítson össze az adózásról és az állami támogatásról, és aztán egy munkadokumentum is kialakult, az adósz, vagy kidolgoztak az adószabályokról, olyanok, mintha útmutatók lennének. A kérdésem az, hogy van-e további reflexió, hogy, tehát, vagy, tehát, hogy elgondolkoztak-e, mit lehetne még tenni, hogy a szerződéses kötelezettségeknek az állami támogatásokkal kapcsolatban eleget tegyenek. Very much, uh... Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dimenziója annak a munkának, amelyet végzünk, mert minél több ország van, annál inkább ismerik, és minél jobb, jobbak az ismeretek, annál jobb döntéseket hoznak, és annál kevesebb az ex officio ügy, illetve kevesebb ügyet kell indítani és annál jobban kerül felhasználásra az adófizetők pénze tehát nagyon sok mindent végzünk. Először is szeretném elmondani az embereknek, hogy telefonáljanak. Ha valami kétségeset látnak, akkor telefonáljanak, és jobb előbb, mint később. Mert valamikor már azt mondjuk, hogy ezt szeretnénk csinálni, és akkor telefonálnak, hogy ja Istenem, de hát mi van az állami támogatásra? És akkor derül ki, hogy telefonáljanak, szóljanak tudunk útmutatást adni, még mielőtt bármit lépnének. A második dolog, hogy végzünk képzéseket is tagállamoknak, amelyek érdeklődnek, hogy meg, és megnézhetik, hogy hogyan dolgozunk, mi a gondolatmenetünk, milyen módszereket alkalmazunk, és így tovább. Ezzel próbáljuk azt elérni, hogy a szaktudás szemlélet meglegyen a tagállamoknál. Egyre több döntést hoznak maguk a tagállamok, éppen ezért fontos, hogy ahogy én is mondtam, ugyanaz megfelelő hozzáértésük legyen, és tudják, hogy ezeket az ügyeket hogyan kell feldolgozni amikor tudunk útmutatásokat készíteni, akkor különböző ügyekre építünk. Ami az állami támogatásokat illeti, amikor adó eszközökkel adják a az állami támogatást, akkor ahhoz még túl korai az idő, hogy útmutatást adjunk útmutatás az inkább ügyekhez kapcsolódóan lehetséges, és nem pedig általános útmutatásokat adni. Remélem, hogy lesz még a továbbiakban is olyan munka, ami majd lehetővé teszi az útmutatások készítését. Úgyhogy ha már több ezer ügy lesz és határozat, akkor az útmutatók is jobbak lehetnek minden tőlünk telhetőt elkövettünk, mert természetesen az az, idő, az, az érdek, hogy a, az adót ne arra használják fel, hogy illegális állami támogatást adjanak. Tehát ezért fontos az együtt dolgozás, hogy a jövőben változást tudjunk elérni. Próbálunk odafigyelni és nyitottnak lenni a tagállamok előtt, hogy a tagállamok megszerethessék a szaktudást. Szerintem ez fontos a tagállamoknak, hogy képesek legyenek a döntéseket megfelelően ellenőrizni. Ha nem érinti a belső piacot, akkor a tagállamok maguk dönthetnek. Akkor ez teljesen rájuk van bizony, hogy költik el az adófizetőknek a pénzét. Elnök, köszönöm szépen. Szanyi Tibor következik, aki egyben ö, jelentéstevő is. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony. Ahogy az elnök úr elmondta, az én kérdéseim bizonyos mértékig kapcsolódnak az én feladatomhoz is. A versenyjelentés készítője vagyok. A magyarázó szövegben, amelyet szeretnék hivatkozni, a paksi atomerőmű kérdésére, és itt az vetődik fel, hogy a bizottságnak már vannak, már számtalan alkalommal foglalkozott ezzel a kérdéssel, de szeretném, hogyha elmondaná, hogy hol is áll vagy tart az egész ügy, és mi várható a mikor a várhatóak az önök észrevételei a verseny elemekkel kapcsolatban. A második kérdésem, nem mondanám azt, hogy trükkös, mert személy szerint nem vagyok barátja vagy támogatója a szerencsejáték iparnak de látva az Európában uralkodó helyzetet, felvetődik bennem, hogy a bizottság vannak-e hírei arról, hogy hogyan is áll ennek a területnek a szabályozása, és különös tekintettel utalnék arra, hogy ez az iparág erősen nemzeti kezekben van, és a európai szintű versenyben ugyanakkor érintett. Ezekkel kapcsolatban szeretném megismerni a véleményét. Nyilván tudja, hogy nagyon sok munkát végzünk a nukleáris iparággal kapcsolatban az idei évben, és tudjuk, hogy vannak tagállamok, amelyek jobban, mások kevésbé vannak benne a nukleáris iparágban. Itt a döntések gyakrabban, gyakran az Euratom, Euratom szerződés értelmében történnek. Ugye az energia választása szabad, és hát ha akarják, akkor a nukleáris energiát vihetik. Az állami támogatás, ha van, akkor megfelelő elkötelezettséget kell vállalni, hogy mások is hozzáférjenek a piachoz. Ez az általános megközelítés. Hogy hogyan fogjuk a paks ügyben ö, lezárni az ügyet, azt még korai lenne megmondani, de ott is ez a megközelítés van, mint, csak úgy, mint az egyéb nukleáris ö, ügyekben. Ami pedig a ügyet érinti, nem arról van szó, hogy nincsenek hírek, hanem egyszerűen én nem ismerem őket. Úgy tudom, hogy az egyik része az a belső piaci megfontolásokkal kapcsolatos, illetve a verseny és az ö, szabályok és az állami támogatás kérdésekkel kapcsolatos. Mennyire nyitott, illetve mennyire foglal, jelenik itt meg az elektronikus kereskedelem. a kollégáim, akik ugyancsak belső piacsal foglalkoznak, de a versenyszabályok kikényszerítését és a belső piac kérdéseit együtt vizsgálják. Tudom, hogy ez is sok helyen a prioritások között van, de elnézést kell kérnem, hogy nem tudok ezekről. És még egy dolgot. Abban az előnyben volt részem, hogy láthattam a jelentésnek a tervezetét, és nagyon várom, hogy meglássam a véglegeset, mert nagyon ösztönző volt az, amit a munkánkhoz adott. Van még egy kis ideje, hogyha kíván hozzászólni. András Schwab, köszönöm szépen. Elnök úr, biztos asszony, három emelre szeret, elemre szeretnék hivatkozni. Az első az állami támogatásokra vonatkozik, amelyek amelyeknek adó ö, szabályozási jelentősége is van és úgy tűnik, hogy egy-két tagállamban adómentesítés létezik azért, hogy az államok turizmus támogató társaságokat támogassanak. A turizmus általában határokon átlépő, de mégis régióhoz kötött, és az állami szervek igyekszenek a saját turizmus támogató szerveik számára támogatásokat biztosítani. Kérdésem, ismeri ezt a támogatási politikát, tisztában van-e azzal, hogy erre vonatkozó mentesítési tényállást nem hoztak még létre, de el tudják képzelni, hogy egy ilyen tényállást létrehozzának, hiszen jelenleg úgy néz ki, hogy az államok a megfelelő turizmus intézmények támogatásánál visszafogottak, éppen azért, mert félnek a büntetéstől. Végezetül én magam az éves jelentés társ előadója vagyok a belső piacim szakbizottságból, és ezért örülök, hogy Raymond kollega a digitális belső piacsal való összefüggést kiemeltem. Nagy örömmel hallottam, amit mondott, hogy a zajló eljárásokban ö, megtalálták azt a lendületet és azt az erőt, amelyel határozatot hozhatnak, de minél inkább megtalálják ezt a határozatot, annál világosabbá válik, hogy az európai versenyhatóságok együttműködése még nem felel meg az a polgárok áll elvárásának. Ezért remélem, hogy mi hamarabb a parlament elé terjesztik majd az erre vonatkozó javaslatot, és úgy gondolom, hogy az EUMS 214. cikkére lehet alapozni ezt a jogszabálytervezetet, ebben pedig a parlamentre egy nagyon fontos társ jogalkotói feladat hárulna. Ezután még a kartelekből származó károkra vonatkozó irányel végrehajtására szeretnék rákérdezni, én is előadója, én előadója voltam ennek a jelentésnek, és igen frusztráló azt látni, hogy kilenc tagállam, csupán 9 a 28-ból vállalkozott arra, hogy a parlamenti beültetés folyamatát megkezdje. Kérdezem, hogy látja ezt? Uh, az első kérdést illetően a turisztika, illetve a turisztikai ügynökségekkel kapcsolatban lehet, hogy itt paradox a helyzet, mert egyfelől előadódhat, hogy a támogatást úgy tekintik, hogy nem érinti a belső piacot, ugyanakkor a turizmus az éppen, hogy azért van, hogy másik országból vonzák oda a turistát, tehát ilyen szempontban meg mégiscsak érinti a kereskedelmet. Nem figy- fordítunk erre külön figyelmet, mert tulajdonképpen nem voltak ügyek sem, vagy panaszok, és hogyha valakinek van valamilyen aggodalma, hogy nem úgy mennek a dolgok, ahogy kellene, akkor persze fellépünk, de eddig ilyen nem volt. Ami az európai versenyhálózatot illeti, itt két dologról van szó. Az egyik az a munka, amely most már egy ideje folyik, és a bizottsági meghallgatáson is megjelentek, hogy a nemzeti hatós, versenyhatóságoknak meg legyenek a megfelelő eszközeik. Természetesen különböző államoknak különböző történetük van, de egy bizonyos szintig kellően függetlenek kell, hogy legyenek a döntéseikben. Fontos, hogy bizonyítékokat gyűjthessenek össze az egyes ügyekkel kapcsolatban. Ami pedig a hatástanulmányt illeti, azt még nem teljesen fejeztük be, de remélem, hogy a parlamenttel, de majd az elnökkel is együtt tudunk dolgozni. Az egyik erőssége az európai versenyhálózatnak az az, hogy nem igazán formálisan működik. Több mint tíz évvel ezelőtt kezdte meg a munkáját, és fokozatosan épült fel. Az egyik fontos dolog, hogy az emberek összejönnek, ismerik egymást, lényegi kérdésekről tárgyalnak, annak érdekében, hogy megér, megismerjék nem csak azt, amit a bizottság tesz, hanem azt is, amit mások tesznek. Azt is tudom, hogy egyes versenyhatóságok új területekre is irányítanak. Ezt látjuk Franciaországban, Németországban, ahol a német hatóság például keresi a szürke zónákat és azokat is vizsgálja, például a személyi jogok védelme, személyi adatok védelme, például, hogy a, Facebook hogyan kapcsolódik, milyen kapcsolatokat tart fent a használókkal. Ez mindenki számára érdekes és figyelemre méltó. Nem tudom, hogy az európai versenyhálózat hogyan kapcsolódik, illetve szervezte meg magát az önök bizottságával való együttműködésben. Ha itt is van valamilyen informális dolog, hogy egy szélesebb kitekintés legyen, talán érdemes lenne vállal, várni, hogy meglássuk a hatástanulmányt, és valami olyan kerüljön az asztalra, ami aztán el lehet indulni, esetleg meghallgatás alapján, hogy lássuk, hogy tudjuk-e támogatni a munkát, illetve az együttműködést a nemzeti hatóságok és a bizottság között. Elnök, köszönöm szépen. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen. Az első kérdésem az a a Caterpillar eh, vállalatcsoport adózásával kapcsolatos. Mint tudják, a Caterpillar úgy döntött, hogy a belga lányvállalatát eh, bezárja, és ez több mint 6000 munkahely megszűnését jelenti. Ez egy eléggé brutális helyzet, ugyanakkor botrányos is, mert kizárólag az osztalék eh, növelése érdekében tette, nem azért, mert veszteségesek lennének, hanem az osztalékot tartják kevésnek. Már ezt nyilván hallották, a Caterpillar mindenféle előnyökkel rendelkezett Luxemburgban, és most azt látjuk, hallottuk ezt a bezárást, és a sajtó szerint a Caterpillar csoport egy olyan adózási rendszert dolgozott volna ki, hogy Belgiumban nem adózik, és Svájcba delokalizálta az adófizetését. Érdekelne, hogy a bizottság fog-e ezzel kapcsolatban vizsgálatot folytatni, mert ez úgy tűnik, hogy teljesen ellenkezőjét teszi annak, amit önök szeretnének, hogy ott adózzanak, ahol a tevékenységet folytatják. A második kérdésem a Monsanto ügy, Mayer csoport, ugye tudjuk, hogy meg fogja vásárolni a Monsanto-t több milliárd euróért, és itt vannak ugye ö, olyan félelmek, hogy elvesztik a dolgozók a munkájukat, de ugyanakkor, hogy esetleg a Bayer Monsanto eh, termékeket találnak egyszer csak az eh, asztalukon, a tányérjukban, és ennek a, eh, az ilyen, hogyha ez a belső piacon belüli verseny csökkenti, akkor ezt is meg kellene osztani. 5, több mint 5 milliárd a zárbevétele ennek, és eh, érdekelne az is, hogy mi a véleménye ezzel a felvásárlással kapcsolatban, illetve ez eh, domináns pozícióhoz vezete vagy sem. És akkor még szeretnék visszatérni az Apple ítéletéhez, ugye 13 milliárd euróról van szó, nem ez az egyet, nem Írország az egyetlen érintett ebben, más Microsoft és egyéb eseken, vagy például nálunk is van az én hazámban, 700 millió eurót kell több multivállalatnak visszafizetnie és a különböző kormányok által benyújtott panaszokat vissza, sorra visszautasítják, de nem kellene esetleg megnézni, hogy hogyan lehet ezeket a pénzeket visszaszerezni, és hatékonyabb nyomást gyakorolni a tagállamokra és sikerült-e már régebbi ügyekben ilyen pénzekhez végül is hozzájutni, vagy azokat visszavenni? Nincsen a két pillárral kapcsolatban hivatalosan semmilyen ügy. Azt hiszem, hogy hiba lenne megnyitni egy ilyen ügyet, mert egyelőre még folyik a két pillerrel a tárgyalás, illetve úgy döntöttek, hogy összeülnek és megvizsgálják a dolgokat. Ha lesz ügy, akkor semmiképpen sem szabad mindazon egyéb kérdésekkel kapcsolódóan, amelyek jelenleg vannak terítéken. A Monsanto-Bayer fúziót illetően nagyon korai szakaszában van, bizonyára tudják, hogy más esetek is vannak, a Syngentával is volt, a Dárdupon fúziók, amelyek ugyanezen a piacon történnek, és valamennyik idén, jövő évben fognak majd megvalósulni. Ami nagyon fontos a mi számunkra, az az, hogy a fúziót követően olyan helyzet legyen, hogy a fogyasztók elfogadható árat, minőséget és innovációt kaphassanak. Túl korai lenne eldönteni, hogy bármilyen véleményem legyen erről, mert nyilvánvaló, hogy, hogy ezt mindig is tesszük, meg fogjuk vizsgálni, hogy a piac hogyan működik abban az esetben, hogyha megvalósul a fúzió és nyilvánvaló, ez egy hatalmas, nagyon fontos piac. Itt a gazdálkodók az alapvető szerepet játszák az élelmiszerláncban, ezért fontos, hogy kik a partnerek. Tehát ez mindenképpen egy nagyon jelentős ügy, meg kell győződnünk arról, hogy megfelelően alakulnak a dolgok, de egyelőre túl korai lenne bármit is mondani, hogy hogyan is fog ez majd lezajlani az a országoknak a fellebezései, amikor negatív döntés születik az állami támogatásokkal kapcsolatban, akkor ennek pozitívuma, hogy bíróság elé kerül az ügy, és mindenképpen megtudjuk, tudunk róla. Többször feltűnt az a kérdés, hogy az az ország, amelyik adta a támogatást, neki kelljen visszavenni a támogatást, az ajándékot. Nagyon ezért figyelünk oda nagyon a kérdésekre is, és a javat, javaslatokra a bizottság részéről, amióta megkezdtük ezt a munkát. Az állami támogatásnak a visszavételének kérdése, ez már több évtizedekre nyúlik vissza, és mindig ugyanaz van vele. A, például Dánia volt szinte a lehet, lehetetlenebb dolog az az, hogy visszavenni egy ajándékot. Ajándékot visszavenni az egyszerűen elképzelhetetlen, a szociális szabályok teljesen át kellene hágni. És ugyanez gyakorlatilag a helyzet az állami támogatásokkal is. Ott van az a kellemetlen dolog, hogy vissza kellene venni valamit, amit egyszer már odaadtak. Ugyanakkor nagyon komoly kérdést feszeget ön, nagyon oda kell figyelnünk, és keményen kell dolgoznunk annak érdekében, hogy az adót hogyan fizet, használják fel állami támogatás formájában. Ez egyenlőtlen feltételeket jelent, és mindazon vállalkozások az tisztességtelen, amelyek rendesen fizetik az adót, és vannak olyanok, miközben vannak olyanok, amelyek megállapodnak az állammal, és nem olyan költségeket vesznek például figyelembe, ami például amikor ugyanaz a területen versenyeznek a vásárlókért, az ügyfelekért, a munkaerét és így. Tehát a, fontos, hogy az állami támogatás az legális legyen, és az mindenképpen kivételes legyen. Ezért fontos, hogy ezen e, együtt dolgozzunk. Az, hogy milyen dolg, döntéseket hoz a bizottság, azzal nem záró le semmi. Például a Starbucks egyébe, ügyében már például megszületett a pénz visszajött, egy zárt számlára került. Van más ügy, amelyik nehezebben 35 vállalat érintett, ottan a számítások vannak folyama, ott is zárt számlára kerül, és elkezdtük Írországgal is ugyanezt a munkát, mert a fellebezés az nem változtatja meg a bizottsági döntést. Azonos feltételeket kell létrehozni, és vissza, egyensúlyt vissza kell állítani a támogatást követően. Még néhány kérdés, spontán kérdést el tudunk fogadni. Only one who has the floor is Mr. Zajanopoulos. Zajanopoulos úr az egyetlen, aki szót kért. Tessék. Először is azt a kérdést szeretném felvetni, amelyet több kolléga is említett, mégpedig az Apple ügyet. Természetesen az Egyesült Államokban is ö, próbáltak fogást találni az apple de igazából nem történt semmi. De Említett itt még egy kérdést az állami támogatás ügyét. Teljesen világos, hogy egy cég beszünteti a tevékenységét, egy másik versenytársa előnyesebb helyzetbe kerül. Utalok arra döntésre, amelyel a Scaramangas uh, hajó, legutolsó görög hajó gyárnak adott támogatást kell visszafégetni, illetve a legutolsó görög nikkel cég és európai nikkel cég támogatását kell visszafizetni a bizottság határozata alapján. Ezek az utolsó büszkeségei a görög iparnak, és hogyha bezárják őket, akkor ez a külföldi versenytársak érdekét szolgálja majd. Kérdezem, hogy ez igazságos-e? Azt mondják, hogy az adókkal nem szabad szelektív módon öm, előnybe helyezni cégeket, de ugyanakkor Görögországban egy adó Armageddon, egy adó végső, utolsó ítélet tanúi vagyunk, az rendszer voltak éppen ellehetetleníteni a cégeket. Ugyanakkor Görögországban az emberek pedig már eladják a tetőt a fejük fölött, mert szorongatja őket a hitel. Ugyanakkor ezeket a jelzálók hiteleket, a rossz hiteleket 20%-os értékben veszik át, miközben az adósok 100%-os értékben meg kell, hogy fizessék a tartozásokat. Ezt kérdezem, hogy ez nem egyfajta más támog, állami támogatás formája. Még egy kérdésem van, hogyha a görög adóssággal kezdenek végre valamit, akkor folytatódik-e majd ez a helyzet? Thank you. We collect, uh... Köszönjük, begyűjtjük a kérdéseket. Toyrer úr, köszönöm szépen, elnök úr, igen, tisztelt biztosasszony, Vesztager biztosasszony. A Google ügyre kérdezett rá, hogy kollégára válaszolt is. Én pedig nem is egy ilyen speciális, ezzel a speciális kérdéssel kapcsolatban teszek fel egy kérdést, hanem az internet gazdaság és a digitális verseny kapcsán. Felteszi egy-két szakértő kérdést, hogy verseny szabályaink, törvényeink elegendőek-e. Kritikus hangokat hallunk a common ownership jelensége kapcsán. A BlackRock, a Wellington és más alapkezelők egy-két USA professzor véleménye szerint ezen be, kockázati befektetők tevékenysége oda vezet, hogy a verseny intenzitása csökkenni fog egyes ágazatokban. Kérdezem, hogy ez egy olyan kérdés, amelyet pajzsára tűzött a bizottság, és elképzelhető-e, hogy erre vonatkozó törvénykezdeményezést eh, készítenek elő, amelyek a verseny politika és a verseny elmélet területén jelentkező új jelenségekre adnak választ. Végezetül Szél Bigulár. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon köszönöm, amit tesznek, ezt mások is elmondták. Én a verseny kultúrájára szeretnék rákérdezni. Azt látjuk, hogy az Alston vállalat becsuk Franciaországban, és a kormány vásárol olyan berendezéseket, amire nincs szükség olyan pénzből, amivel egyébként nem is rendelkezik. Tehát azok az országok, amelyekben 1957-től alkalmazzák a római szerződést, nem hoznak ilyen döntéseket katasztrofálisan választások előtt, amikor egy-egy vállalat bezár. Well, to start with, uh, with the question of, uh... Kezdem a big businessre vonatkozó és a be nem fizetett adókra vonatkozó kérdéssel. Két különböző megközelítés tanulja lehetünk itt. Azt hiszem, hogy az adó jogalkotás területén, ahol ugye Pierre Moszkovici kollégám készíti elő javaslatokat, szóval az adó jogalkotás területén azért történik változás, mégpedig igazi változás, mert nagyon sok ember veszítette el a türelmét. Azt látják az emberek, hogy vagy az ÁFA formájában, vagy akár az SZIA e formájában nagyobb adóterheket vállalnak az állampolgárok, mint a cégek, kevesebb pénz kerül a nyugdíjkasszába, tehát ez kihat a állampolgárok életére. Másrészt a cégeket kedvezményesen bírálják el, a kis és középvállalatok látják, az emberek megfizetik az adójukat, a nagy cégek pedig kibújnak az adó, adó teher viselési kötelezettség alól. És aztán a LuxLeaks, a Panama Papers, hogy csak két példát mondjak, tehát ezek a kiszivárogtatások is nyomást gyakorolnak arra, hogy a tanácsban határozottabb lépéseket tegyenek. És hát a parlamenti vitákban is testet ölt a megváltozott közhangulat. Megváltozott a választók gondolkodása e kérdésekről. Ami pedig az egységes piac kérdését illeti, szorosan igye, igyekszem Bienkowska kollégámmal együttműködni, biztosítandó, hogy az egységes piaci szabályokat is betartsák, betartsuk, és itt is megakadályozzuk, hogy a tisztességtelen verseny jöjjön létre az államok vagy a szereplők között. Ami pedig a szabályokat illeti, illetve azt a kérdést, hogy a digitális gazdaságot előbb-utóbb egyébként minden gazdasági ágazat digitálisá fog válni, szóval a digitális ágazatot helyzetbe hozzuk, ezzel kapcsolatban el kell mondanom, hogy megfelelő eszközöket kell kidolgoznunk, és ezeket mindig frissen, up-to-date, a helyzetnek megfelelően kell használjuk, használnunk. A common ownership-ről nem tudok sokat, de minden esetre egy konzultáció folyamatot indítottunk el, például a fúziók kapcsán, és itt az a fontos, hogy a küszöbök, küszöb értéket megvizsgáljuk, megvizsgáljuk azt, hogy a pénzben, a tőkében, vagy esetleg a tudásban egy olyan küszöbet, az összegyűjtött, akkumulált tudásban, mondjuk olyan formában, hogy szabadalmakkal rendelkezik, rendelkeznek ezek a fuzionáló felek, nem lépnek el, nem érnek el egy olyan szintet, ahol, amely versenytorzító hatással van. Tehát ezeket a küszöböket kell meghatároznunk, meghatároznunk, hogy a fúzió esetleg veszélyezteti -e a szabad versenyt. A konzultáció során a szereplőktől azt kérjük, hogy tájékoztassanak bennünket, hogy hogyan lehetne egy olyan jogszabályt kidolgozni, amely szélesebb látókört biztosít, és ugyanakkor biztosítja azt, hogy a versenyjog mindenkire vonatkozzon, és ne lehessen ezt kiátszani. a verseny kultúrája olyan, mint mindenfajta kultúra, hogy minden egyes generációval meg kell tanítatnunk ezt, erre kell nevelnünk minden egyes új generációt, és ezért nagyon fontos számomra, minnyájunk számára az ECON szakbizottság munkája. Hiszen, hogyha választók által megválasztott képviselők támogatják a versenyt, a verseny kultúráját, akkor a bizottság jogérvényesítő és jogalkotói munkája is hatékonyabb lesz. Igyekszünk a legjobb munkát végezni, de hát nem a, mi nem tudunk szabályokat minden szinten végrehajtatni, hanem fontos, hogy a szabály követés kultúrája kialakuljon. Hiszen a verseny előnye széles körben nagyon sok ember számára érvényesül, a verseny torzító fellépés előnye pedig nagyon kevesek malmára hajtja a vizet. Éppen ezért egy tisztességes piaci feltételeket kell biztosítani. Tudom persze, hogy sokan mit gondolnak a politika valóságáról, sőt, hogy nem is gondolkoznak a politikáról, talán csak választásokkor, de hogyha elmennek vacsorázni, esznek egy burgert, vagy elmennek a közértbe, hogy úgy nem mondjuk az ABC-be, tehát a boltba vásárolni, akkor bizony mindig a piac működésével találkoznak. Hogyha hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az emberek mindennapi tapasztalata az legyen, hogy tisztességes a piac, akkor igenis pozitív hatást gyakorolhatunk mindennapi életükre. Nem biztos, hogy mindig sikeresek leszünk, de legalábbis nem titkos megállapodásokat kötnek a piaci szereplők, hanem tényleg a legjobb a piaci szereplő tud majd érvényesülni, a legjobb árakkal, és hogyha kialakítjuk a verseny kultúráját, akkor ezt újton újra meg kell erősíteni, és el kell terjeszteni az állampolgárok körében. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy nagyon izgalmas és érdekes struktúrált párbeszédet bonyolítunk le, és teljesen egyetértek azzal, amit a biztos asszony mondott, hogy nagyon fontos a tisztességes piac működése, és a common citizenship gondolatát kell megerősíteni, az tehát, hogy minnyáján az unió állampolgárainak, a közös piac résztvevőinek éljük meg magunkat. Ehhez persze Lehet, hogy az állami, az a nem szabályszerű nyújtott állami támogatások visszanyerésének gyakorlatát is át kell alakítani. Érdemes azt hiszem, hogy erről elgondolkozunk a jövőben. És persze folytatnunk kell szoros és konstruktív párbeszédünket. Köszönöm szépen, most pedig átadom Paul Zimonnak a elnöklés feladatát.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 Kedves kollégák, az órára pillanatva egyből látom, hogy késedelemben vagyunk, úgyhogy közvetlenül, ha lehet, átérnék a négyes napi rendi pontra, ami megfelelően illeszkedik az előző témánkhoz, az EU versenypolitikához. Ma előttünk van Szanyi Tibor kollégánk eh, tervezete, egyből át is adom neki. Hány percre is a szót? Öt percre, jó? Tibor? Köszönöm. Um, dear colleagues. Kedves kollégák, azt hiszem, hogy egyetérthetünk abban, hogy igen, erős és hatékony EU versenypolitika mindig is a sarok köve volt az európai projektnek, ezért nagy megtiszteltetés számomra, hogy ennek a dokumentumnak az előadója lehetek, ami nyilvánvalóan döntő jelentőségű Európa jövője szempontjából Európa jövőjére nézve több szempont. A versenypolitika alapvető eszköz ahhoz, hogy megfelelően működjön a belső piac az Európai Unióban. A versenypolitika nyilvánvalóan segít minket abban, hogy elkerüljük a gazdasági és pénzügyi hatalom túlkoncentrálódását, és eh, kulcsfontosságú az alacsonyabb árakhoz, jobb minőségű termékekhez, szolgáltatásokhoz, és nagyobb választást is biztosít a fogyasztók számára. Teljes mértékben biztos vagyok abban, hogy ez a ház egységes a tekintetben, hogy a versenypolitika jelentős mértékben hozzá kell, hogy járuljon az alapvető politikai prioritásokhoz, innováció ösztönzés, minőségi munkahelyek, növekedés, beruházások, fogyasztóvédelem védelem és az egységes piac megerősítése, különös tekintettel a digitális belső piacra és az energiaunióra. Önök is eh, látják, és mindenki tudja, hogy a kérdés azonban ennél sokkal szélesebb, és nem tudunk minden szempontjára egy jelentés tervezetben kitérni. Különösen, ami a méreteket illeti, hát ez is tény. Én magam hét nagy kérdésre összpontosítottam, a jelentés tervezet megírásakor. Az első az egységes piac integrációja, ami szerintem alapvető fontosságú. Ez eh, a vállalatok és az üzletemberek számára egyaránt fargas. Úgy gondolom, hogy a bizottság általában véve jó úton halad a kérdésben, de több lépésre van szükség ahhoz, hogy az egységes piacot megerősítsük a fiskális unió révén. A második pont Amire figyelek, az a digitális egységes piac. A bizottságnak még további ambiciózusabb lépéseket kell tenni, hogy az online verseny akadályait felszámolja, és eh, a sharing economy verseny szempontjaira is ügyeljen. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a legutóbbi vizsgálatokat is tartalmaznia kell ennek a jelentésnek, amelyet több vállalat trösztellenes tevékenységével kapcsolatos. A legutóbbi telekommunikációs ágazat, a telekommunikációs ágazat legutóbbi fejleményeit figyelembe véve. Hangsúlyozom, hogy követezesen alkalmazni kell az állami támogatás szabályait. Nagyon hosszú vitánk is volt erről az előbb. Mindenképpen fontos, hogy a bizottságnak tisztázni kell, hogy milyen szabályok, eljárások vonatkoznak a pénzügyi ágazatban az állami támogatásra. A negyedik kérdés a trösztellenes ellenes karteljogi eljárások és összefonodás ellenőrzés. Úgy gondolom, hogy itt nem kell ezeket részletesen elmondani, hiszen amúgy is túlzottan technikai jellegűek, de érdemes azért megemlíteni. Ötödik témaként a különböző ágazati szempontokra figyelek az Energiaunió, illetve a, az agri-food, a mezőgazdasági élelmiszer ipari ágazatra, amely némileg eltér a többi ipari területtől. A hatodik téma az a hatékonyabb nemzeti vagy jobban szervezett nemzeti versenyhatóság. Hiszek abban, hogy a, az EU decentralizációs erőfeszítései a versenyszabályok terén nagyon fontosak, ezeket végre kell hallani. Végül pedig a, a bizottság, a versenypolitikai bizottság és az Európai Parlament rendszeres struktúrált párbeszédének jelentőségét hangsúlyozom, a, e, és be kell vonni ebbe a Gazdaság és Monetáris Bizottságot és a versenypolitikával foglalkozó munkacsoportot is. A biztosnak is e, fontos, hogy jobb legyen az együttműködés, és úgy gondolom, hogy ez a jelentésből is kitűnik. Köszönetet szeretnék mondani egyben a bizottságnak és a biztosnak, hogy nyitott volt az eddigiek során az Európai Parlament irányába. Az Európai Parlamentnek azonban döntési hatást kell adni a versenypolitika terén, és ezért úgy gondoljuk, hogy a szerződéseket kell ennek megfelelően módosítani. Tudom, hogy nem teljes ez a beszámoló, és különböző egyéb szempontokat lehetne még bevenni, meg is fogom tenni a módosítóimmal. És ugyanezt kérem önöktől is, kedves kollégák, képviselőtársaim. Elnök úr, remélem azt is, hogy nagyon gyümölcsöző lesz az együttműködés az árnyék előadókkal és a munkatársakkal. Remélem, hogy megfelelő kompromisszumokat tudunk különböző szempontok kielégítésére megfogalmazni. A végső cél természetesen az az, hogy a, az emberek és az európai vállalkozások életét könnyítsük meg. Köszönöm szépen. Köszönöm, Tibor. Most az árnyék előadóknak adom meg 4-4 percre a szót. Fuvia Matriz helyett, helyében Favász kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is elnézést kell kérjek, a kollégámtól nem tudott időre ide jönni elkerülhetetlen kötelezettségvállalásai miatt, de az árnyék előadónk üdvözli az EU versenypolitika éves jelentésének jelentését, és köszöni az előadónak a munkáját. Nagyon érdekes munka lesz ez, és pozitív eredményre számolunk. Hiszünk abban, hogy az Európai Uniós versenypolitika mindig is lényeges volt az Európai Uniós közös projektben. másos Hello nagy, tulaj, nagy jelentőséget tulajdonít a belső piacnak, különösen a digitális belső piacnak, hiszen ez több százezer új munkahelyet teremthet, és jelentős mértékben javíthatja az Európai Unió gazdaságát és az Energiauniót. Nagyon kevés pontot gondol, hogy tovább kell finomítani. E, például az integráció, az egységes piac kérdése az, amiről az árnyék előadó véleménye szerint szintén foglalkozni kell, az az azonos feltételrendszer, amely alapvetően fontos ebben az esetben. Az árnyék előadó nagy örömmel várja a többi árnyék előadóval és az előadóval az együttműködést, és a képviselőkkel való együttműködést is. Én is úgy gondolom, hogy ez a jelentéstervezet kiváló alap az elkövetkező munkához. De foglalkozni kell a szociális tisztesség és az EU versenypolitika közti kapcsolatot. A versenypolitika olyan szabályokat jelent, amelyek a vállalatok számára azt biztosítják, hogy tisztességesen üzleteljenek egymással. A fiskális unió azonban nem a jelentés témája, de tisztázni kell a 14-es bekezdést, ami a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozik, mert az itt a kérdés, hogy mi a bekezdés mögötti indok, mi magyarázza ezt. Köszönöm. Köszönöm szépen, Burkhard Bárc. Az ECL nevében Szender Lutz. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az előadónak is a jelentés tervezetet, ahogy Bálc kollega is mondta, nagyon jó a tervezet, nagyon jó munka alap, kiváló munkát végez, végzett. És az LKR e nevében is úgy gondolom, hogy nagyon sok bekezdést tudunk ebben támogatni, abból, amit az előadó meghatározott most. Csak három-négy megjegyzésre szeretnék összpontosítani. Először is némileg aggaszt, hogy elsősorban az adózási kérdésekre figyelnek a módosítókkal. Nagyon egyetértek azzal, hogy a szelektív támogatási rendszer mellett meg kell önteni, meg kell tartani az egyenlő feltételrendszert a belső piacon, de az adózás továbbra is a tagállamok hatásköre. Ezt hangsúlyozni kell, úgyhogy arra kérem az előadót, hogy a versenykérdésekre összpontosítson továbbra is különösen a hármas és a négyes bekezdéssel kapcsolatban gondolom, hogy azt át kell dolgozni. A második dolog, és biztos vagyok, hogy egymásra találunk ebben a kérdésben is, egy picit hiányoltam a jelentés tervezetben a szociális dömping kérdését. Azt, hogy a, a kiküldött munkavállalók olcsóbbak, mint a helyiek, az tisztességtelen versenytészeként érzékelhető, és úgy is érzékelik az európaiak, a vállalatok képviselői. Úgyhogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozni kell, anélkül, hogy a protekcionizmus vagy a túlzott intézkedéseket ösztönöznénk. Tudom, hogy megállapodásra tudunk jutni e kérdésben. Harmadsorban a jelentés pedig az állami az átmeneti állami támogatások csökkentését vagy megszüntetését kéri az a pénzügyi ágazatban. Nos, ez nagyon fontos, egyetértek, sőt, tovább is mennék, annyira fontosnak tartom ezt, hogy határozottabban fogalmaznék. Ha megnézzük, hogy mi történik Németországban, Olaszországban és más országokban, ahol a bankok, a kormányok szinte már azt nézik, hogy hogyan lehet megszegni az állami szabály, az állami támogatások szabályait, a, a bankok megmentésénél, mert ugye a bankokat akarják megmenteni, nem pedig a kis embereket, ha szabad így mondani. Ezt tisztességtelennek és term- ter- teljes mértékben elutasítónak tartjuk. Végül pedig parlamentként nagyon fontos szerepet tölthetünk itt be, de tiszteletben kell tartsuk a versenyfőigazgatóság hatékony, hatásköreit, és úgy gondolom, hogy parlamentként mindenképpen bele kell szóljunk az általános versenypolitikai keretekbe. Nem hiszem, hogy egyes eseteket azonban meg kell ítéljünk. Ez egy személyes javaslat. Én szerintem a megnevezni és megszégyeníteni bizonyos vállalatokat a jelentésbe ilyen értelemben bevenni, bár értem, de itt kisebb, tudom, és azt is tudom, hogy kisebbségben vagyok eh, ezzel a véleményemmel a parlamentben, de már nagyon várom, hogy együttműködhessünk ebben a kérdésben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Sandelunz. Az Álde nevében eh, Tremóza kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, nagy öröm számomra, hogy újra eh, versenypolitikai jelentésben működhetek közre, és fel is ajánlom egyből ezt az előadónak. 14-ben már parlamenti kép előadó voltam, van némi tapasztalatom. Azt javasolnám az előadónak, hogy próbáljon meg nagy többséget találni. Ez egy vélemény nem kötelező érvényű jelentés, de hogyha 5 vagy 600 képviselő megszavazza, akkor az egyértelmű politikai jelzés az, a bizottságnak hogy bizonyos kérdésekre jobban figyeljem, és a hangsúlyt azokra a területekre helyezze, amely véleményünk szerint gyakorlati vizsgálatokat is igényel. Ezt csak javaslom, de remélem, hogy együtt tudunk működni. Persze ideológiai preferenciáink mindannyiunknak vannak. Én például Sander Lung kollégával értek egyet, hogy talán nem ez a jelentés a megfelelő ahhoz, hogy a fiskális jövőképünkről beszéljünk, az adópolitikai lehetőségekről, mert ugye most ez tagállami hatáskör, és úgy gondolom, hogy egyetlen egy országban sincs egyértelmű mandátum vagy elképzelés arra gondol, vonatkozóan, hogy ezt a, a hatáskört átadják. Persze megvannak a magunk elképzelései, de talán még nem megfelelő itt az idő erre nem értek egyet eh, Szannen Lunezzel, hiszen lehet, hogy eh, megváltozik ez az egész dolog. Mint mondtam, 2013-ban volt először, hogy a Google-t megneveztük, és nagyon érdekes vita volt már akkor is. A megnevezésre múlt csütörtökben szavaztunk a plenárison az uniós jogszabályok alkalmazásáról, és meg is neveztünk bizonyos dél-európai országokat, amelyek a legkevésbé alkalmazták az európai jogszabályokat. Úgyhogy szerintem igenis jó, hogy megnevezünk bizonyos országokat, vállalatokat. Én, én támogatom tehát a, egy konkrét vállalat megnevezését. Én itt az előadó mellett állok, de majd meglátjuk, mi lesz. Fontos jelentésnek tartom ezt, mert látható manapság, hogy az európai hitelesség, az európai projekt különböző oknál fogva kockán forog. A bizottság talán most a legjobb oldalát mutatja. a multinacionális vállalatok egyre nagyobbak lesznek, globális méreteket öltenek, a nemzeti versenyhatóságok pedig csak nemzeti hatóságok maradnak. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az európai szint, a versenyigazgatóság valóban szemtől szembe tud állni azonos szinten a multinacionálisokkal. Akkor, amikor a biztos a Google-al szemben a második fenntartását indította el, akkor mi a bizottság mellett szavaztunk, és jó, azt szavaztuk meg, hogy ez rossz, gyakorlat, és ezért a bizottságot kellett támogassuk. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ez a jelentés a lehető legfontosabb, sokkal fontosabb bármilyen más időpontnál a bizottság nagyon jó munkát végez versenypolitika terén. Ez, ez az a jó tulajdonsága, a jó vonás, amit az állampolgárok is látnak, hogy domináns pozícióban van a Google-al szemben például. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, és sok munkát kell végezni annak érdekében, még hogy a jelentés jó legyen. Tudom, még van 30 másodpercem, elnök úr, én magam is támogatom azt, hogy több emberi és pénzügyi forrásokat biztosítsunk a többi főigazgatóság talán, amelyiknek nincsen elég eh, szava. Valóban erősíteni kell ezt a, a E, munkát. Végül pedig, ami a különböző bekezdéseket illeti, hát persze én is módosítókat fogok benyújtani a közlekedéshez, e, a monopóliummal kapcsolatban a monopolista e, viselked, tehát a monopolista hozzáállásokkal kapcsolatban, és hát úgy gondolom, hogy dolgozhatok még a kereskedelmi kérdéseken, sok mindenen. Nagyszerű lesz a munka, és remélem, hogy az együttműködésünk is jó lesz ebből a szempontból. Köszönöm szépen. Köszönöm a GUE árnyék előadója, Paloma López, nincs itt. Kérdezem a GUE-tól, hogy van valaki helyette? Igen. De más vagyok. Igen, én magam is az Agriszak bizottság eh, bevonását eh, tartom fontosnak. Nagyon érdekes a jelentés, és vannak dolgok, amikkel egyet tudok érteni, míg másokkal nem. Az egész terület, a verseny, és az, amit említettek is, hogy eh, nagy támogatásra van szükség a parlamenten belül. Sokat beszéltünk együtt, és Pontosan a verseny az, ahol szorosan együtt kell működni, de garantálom, hogy nem fogunk támogatást kapni akkor, amikor a fiskális unió mélységeit akarjuk. Lehet, hogy jó az ötlet, az elképzelés, de azért az emberek nem akarják ezt, nincsen kedvük hozzá, és attól tartok, hogy el fogja, el fogja téríteni őket ezzel. Szóval nekem lenne problémám ezzel, ha az ő helyükben lennék. A mezőgazdaságot is megemlíti, ami nagyon érdekes. Írországban például a, vers, a verseny a mezőgazdaságban, meg általában a verseny, most egy nagyon érdekes időszakban van, mert két nagy húsfeldolgozó összeállt, ami mondjuk rendben is van, és a legnagyobb gaz, mezőgazdasági szervezet, az IFA azt mondta, hogy az elsőleges feldolgozók számára és termelők számára ez nem jó. Az EU-ban pedig bíznak, hogy tesznek valamit a versenyterén annak érdekében, hogy versenyképesebb, tisztességesebb piac legyen az EU. A, amikor 490 ért lehet a kontinensen egy pizzát kapni e, Írországban meg 12 euróért, akkor nem tudom, hogy ez valóban versenye, és milyen hatása lesz ennek az én, hatás, az én országomra. Én nem igazán érzem, hogy lenne verseny, sokan hozzám hasonlóan gondolkoznak, és e, a növekedés, az ipar az, amit életre kell kezdeni. A jelentés, mint mondtam, nagyon sok mindenben egyetértek, de hibának tartom azt, ahogy egy közgazdász mondta, akkor, amikor az ember egy pocsolyába megy, akkor nem igazán á, a, vagy árokban megy az ember, akkor nem az árokban kell tovább menni, hanem az a megoldás, hogy megfordul az ember és az úton halad tovább. Köszönöm szépen, Storkasszony, az ERT nevében. Köszönöm. Nem, nem, bocsánat, hibáztam. A zöldek nevében először Michael Reynon. Vártam volna, kivártam volna, elnök úr. Köszönöm. És köszönöm én is az előadónak, köszönöm a jelentést, nagyon jó a tervezet, jó struktúrált, és különösen üdvözlöm azt, hogy nem csak technikai, hanem politikai értelemben is ambiciózus e, az európai projekt szempontjából vizsgálja ezt. Valóban az euroszkepticizmus probléma, és e, a nagyvállalatok eh, terén nem igazán láttam semmit. Az Apple-lel kapcsolatos döntés azt mutatja, hogy eh, még nem tettünk eleget. Van feladatunk tehát, és teljes mértékben támogatom a hármas és a négyes parag, eh, paragrafust, amit sokkal politikusabban kellene, tehát politikailag erősebben kell megfogalmazni, nagyobb követelésekkel, több európai fejleményt kell kérnünk a területen, vagy változást. Valóban több európai együttműködésre van szüksége téren, az adótéren különösen, és itt is vannak módosítások a digitális belső piacon is nyilvánvalóan a biztosnál is említettük már, hogy vannak olyan bizottsági javaslatok, amely a médiapiacon, a telekompiacon kárt okoznak. Tudom, hogy most a 16-os jelentésben vagyunk, de hogyha politikai jelentéseket is tudnánk megfogalmazni, és ez talán segítene, a parla- és ha a parlamenti véleménye területen is segítene, akkor én magam tulajdonképpen támogatnám azt, hogy erősítsük a munkavállalók, az emberi erőforrás részét is. Köszönjük szépen, akkor most adom meg az LP, FDD nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Alapvetően szkeptikus vagyok az Európai Unió vagy a bizottság szempontjából, illetve a jelen, amit versenypolitika terén bemutattak, hiszen nincs máshol szó, csak központosítás és az interél. De a versenyellenőrzés most az olyan hatáskör, ami már minden szkepszis mellett nagyon helyes, hogy a bizottság itt ebben egy olyan szolgáltatást, olyan szolgálatot működtet, amely E, valóban támogatandó. Nos, ebben a jelentésben egy egészen más irányról is szó van. Arra használják, hogy a hatásköröket tovább kiszélesítsék, és ahogy a kollega is említette, ez az adópolitikára is vonatkozik, ami ne, ez nem e, idevaló. A piac szerint a tisztességes adókat kell fizetnie a piaci szereplőknek eh, nem tisztességes, hanem a törvényben meghatározottakat, és a nemzeti parlamenteknek, eh, hogyha ezt megteszik, akkor tulajdonképpen eh, helyben is vagyunk. A tagállamok hatáskörét úgy gondolom hagyjuk meg ezen a területen. Azok a kérdések, amelyeket az adóügyben ír, azokat elutasítom ugyanúgy, mint az adójogi harmonizációs kérdéseket. A második dolog, amivel foglalkozni kell, az a támogatási szabályok alkalmazása. A bizottsági jelentés itt az olasz bankoknak megengedetnek tekinti, ami véleményem szerint óriási tévedés. Ez a ez tulajdonképpen pont az ellenkezőjét kellene, hogy tartalmazza ezeknek az államoknak végre Mm, fel kell adni ezzel a gyakorlattal. Nem szabad mindig arra költeni az államoknak pénzt, hogy a, a bankokat a, a fizetésképtelenségtől megmentsék. Úgy gondolom, hogy pontosan ez az, amit az európai szinten innovatívnak tekinthetünk, amit nemzeti szinten nagyon gyakran versenykorlátozó szabályozásként írják elő. Úgy gondolom, hogy ez az a terület, a versenyjog, ahol az, e az Európai Unióban valóban sok mindent lehetne tennie. Köszönöm. Ma az idő miatt nem tudunk spontán hozzászólásokat tartani, úgyhogy közvetlenül meg is adom Szanyi kollégának a port egy összefoglalásra és egy kitekintésre. Köszönöm szépen, elnök úr. Az az igazság, hogy csak köszönetet tudok mondani az előzetes megjegyzésekért, mind a, a, a pro és a kontra megjegyzésekért, amit hiányosságként mondtak el a jelentéssel kapcsolatban. Ha megengedik, A szociális szempontokra reagálnék csak. Azt szeretném, hogyha meg tudnánk, hogyha mindenkit biztosíthatnék arról, mindenkit, SND politi- hogy egy SND politikusként teljes mértékben nyitott vagyok minden, minden javaslatra. Kérem, tegyék meg ezeket a javaslatokat, amik a szociális eh, szempontokra vonatkozóan. A másik dolog, amit eh, eh, valóban szeretnék most is megemlíteni, ez a fiskális unió. Nagyon nehéz bármelyikünknek, akkor, amikor elindítunk egy, megnyitunk egy dokumentumot, elindítunk, és ez eh, személyesít vallásom. A szerződés az, ami vezérel. Mindig e- fokozatosan egységesebb és közelebbi unió. Tehát a kérdés mindig az, hogy az, amit most teszünk, az hozzájárul-e ahhoz, hogy még eh, folyamatosan közelebbe vigye egymáshoz az uniót, vagy sem és értem a különböző szempontokat, és én nekem magamnak is vannak problémáim, van fejfájásom ezzel, de meg kell, hogy mondjam, hogy nem tehetjük meg azt, hogy mindig azt mondjuk, hogy jó, tudjuk, hogy a problémák jelentősek, de én azt szeretném, hogyha legalább, ha legalább egy lépést tehetnénk ez irányba. Higgyék el, a leginkább az egységes piac aggaszt. Az egységes piac egy remek projekt, de még nem lezárult, nem sikerült. Jó, egy jól fel, az intézmény elemei kidolgozottak, de még nem teljes. Úgyhogy nem igazán hiszem azt, hogy egy tökéletes, azonnali fiskális uniót lehet, vagy kell ki dolgozunk, de legalább legyen ez a cél előttünk. Az utolsó dolog pedig Még két dolog, nem leszek már hosszú. A, említették, hogy amikor szabályokat hozunk, akkor nagy-nagy többségre van szükség valóban. Higgyel, minél nagyobb, a lehető legnagyobb támogatásra van szükség. Végül pedig, nos úgy gondolom, hogy eh, amit eh, az európaiaknak adhatunk, az egyfajta világos eh, szabályozás az új gazdaságról, a sharing economy a digitális dolgokról. Ezek azok a területek, amelyek véleményem szerint sokkal közelebb állnak az állampolgárokhoz. Ez tulajdonképpen hétköznapi probléma a fogyasztók számára. Az, hogy kitől rendeljünk, mit rendeljünk, milyen következményei vannak, stb. stb. és határozottan köszönöm azt, hogy hajlandok ebben részt venni. Kedves barátaim, nagyon is várom azt, hogy együttműködjünk, legyen igenis jó ez a versenypolitika. Köszönjük szépen az összefoglalókat, a módosítók határ, határideje jövő szerda, október 19-e, amit november 28-i vita követ az ekonban de, december 5-én, Szavazunk erről, és 2017. februárjában kerül a plenárisra. A következő napi rendi pontunk az ötös. A konkrét tevékeny, a pénzügyi beszámít, beszámolás és az audit területén meghatározott tevékenységeket támogató 14-2020 közti időszakra szóló uniós program létrehozása. Előadó ajánlom, kollega 5, nem 3 perc adok meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak emlékeztetnék eh, arra, hogy ez a jelentés azért van, mert amikor 2014-es, 20-as eh, eh, keretet végrehajtottuk, hogy három szervezetet fogunk finanszírozni, és a megfelelő jelentési sztenderdeket kidolgozzuk, az EFRAG, ami egy technikai véleményadó szervezet, ami a bizottságnak ad, illetve a POB-t, amelyik az auditálással kapcsolatos, illetve a felügyelettel, akkor jóvá hagytuk az EFRAG-nak egy az első három évre hajtuk jóvá a finanszírozását 2017-ig, figyelembe véve, hogy a jelentés szerint, amely megállap, javaslatokat tett arra, hogy hogyan lehet az EFRAG-nak a tevékenységét javítani, akkor ugyancsak részleges költségvetést hagytunk létre azzal, hogy majd a megoldásokat jóvá hagyjuk. Az EFRAG megvalósította a legtöbb ajánlást, van erről egy jelentésünk, amit az Európai Bizottság készített, amit az EFRAG nem tudott megvalósítani, az nem csak az EFRAG-tól függtek ezek, mint például az EFRAG finanszírozási rendszere, a tagállamok által történő befizetések útján. Ezért helyén való lenne, hogy a bizottságnak azt a javaslatát támogassuk, amely azt mondja, hogy az EFRAG-nak a finanszírozását 2017-től 2020-ig terjesszük ki négy évre. Vannak ilyen irányú módosítások, amelyeket a kollégák készítettek, Egyetértettünk a legtöbb módosítóval, van, amelyen nem tudtunk egyetérteni, amely arra irányult, hogy az EFRAG finanszírozását állítsuk le. Van két módosító, amelyet kollégák javasoltak, amelyek bizonyos kérdéseket vetnek fel legalábbis számomra, illetve a jogi szolgálat is azt mondja. Az egyik Berez, Bere úré, a más asszonyé, azt javasolja, hogy az éves jelentés, amit az Európai Bizottság küld a tanácsnak és a parlamentnek a tevékenységre vonatkozóan, azokat az Európai Parlament és a tanács először hagyja jóvá. A jogi vélemény nem támogatja ezt az érvelést, és azt hiszem, hogy ez így helyén való. Nagyon sok olyan módosító van, amit Igor úr követ, javasolt, és azt javasolja, hogy ezeket a szervezeteket szervezeteknek adjanak be éves jelentést a tevékenységről. Én arról ö, tartok, hogy ez a bizottságnak a feladata. A bizottságnak a feladata, hogy a pénzügyi tervet végrehajtsa 2020-ig, és az Európai Bizottságnak kell megszerveznie az összes ö, kapcsolatot ezen szervezetekkel, amelyek ö, európai költségvetésből kapnak finanszírozást. E, van két módosító, amely problémákat vet fel, legalábbis az én szemszögömből tekintve. És természetesen, mint tudják, van egy Econ csapat, amelyik ezeket a kérdéseket tárgyalja. A múlt legutóbbi árnyékjelentéstevő ülésünkön megvitattuk, és holnap után az Econban lesz szavazás ezen jelentésekről, és azt javaslom, hogy a három oldalú tárgyalásokat kezdjük meg, de ezt megelőzően még egy ülésünk lesz az efrag gal és a bizottsággal. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen a bevezetőt. Akkor most az árnyék jelentéstevő két-két percben, először Perez Pervans. Hát két percben elég nehéz lenne az efrag gal és a jelentéssel ö, foglalkozni akit egyébként szeretnék köszönetet mondani az együttműködés szelleméért. A lényeget elmondta, a módosító, a 22-es módosítóval azt mondta, hogy több problémát is felvett, jogi problémákat. Ebben mondtuk, hogy a parlamentnek lehetőséget kellene adni, hogy az EFRAG jelentését jóvá hagyja, és tudjuk egy kicsit eredeti megközelítés, de itt én inkább politikai észrevétel, tehát a, az Európai Parlament és a módozatok, amelyekkel az EFRAG-gal kapcsolatba lépett, ezeket meg kell erősíteni. Szeretnék még visszatérni az utolsó pontra, amit Teodor Stoyan említett, mert ez a legfontosabb. Ebben a jelentésben első alkalommal az Európai Parlament, mert megvan a jogi alap, megadja magának a lehetőséget, hogy felügyelje azt, ami történik az EFRAG-ban és az IHSP-nél. És ahhoz, hogy ezek a javaslatok, amelyeket el, valóságá válhassanak, arra van szükségünk, hogy meglegyen ez a tárgyalás, alkudozás az efrag gal és a bizottsággal még mielőtt a háromoldalú tárgyalások megkezdődnének. És jelentéstevőnk Stojan ezt is megemlítette, hogy itt nem arról van szó, hogy egy összejövetel tartunk, hanem ö, konkrét ö, megoldásokat ö, megfelelően rögzíteni levélváltásban azon kérdésekről, amelyek minket ér, illet, érintenek, és az Expanded Public Goods területén ezt megvalósítsuk. Illetve, ahogy az Európai Parlament kapcsolódik, ö, a különböző finanszírozási módozatokba. Nem szeretném most itten felsorolni mindazt, amiről holnap szavazni fogunk, de hogyha azt akarjuk, hogy ezek a követelmények gazdálkodási irányításban jelenjenek meg, akkor mindenképpen le kell folytatnunk ezt a, az alkut még mielőtt a háromoldalú tárgyalásokat megkezdenénk. Next is for the ECR, Köszönöm Szander Lutz az ECR nevében. First and foremost... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is engedjék meg, hogy az ECR árnyékentés tevői eh, nevében elnézést kérjek, hogy nem tudnak most itt lenni, és el, nem tudják elmondani véleményüket. Azt szeretném mondani, hogy az ECR elismeri annak a szükségét, hogy az EFRAG-nak és a jelenlegi formájában, ez egy magánvállalat, de nem azt szeretnénk leállítani a finanszírozást. Ugyanakkor elismerjük azt is, hogy milyen eredményeket ért el a legutóbbi finanszírozási tárgyalások óta, 2013 óta a legtöbb változás már benne van, és megvalósításra kerültek azokat, amik a korábbi jelentés kiérte. És látjuk, hogy javasolt a szerkezet javas, az átláthatóság is javult. Az Ekkor szakbizottságban ezt felvetettük a jelölési időszak alatt is, és amelyik azt mondták, hogy az EFRAG nem maradhat a korábbi gyakorlatok rabja, és sokkal nagyobb felügyeletet fogad el. Az ECR-nek az is kötelezettsége, hogy az uniós pénzek megfelelően kerüljenek el, és ahogy Gozá úr is mondta, nem szabad, hogy a korábbi gyakorlat rabjai maradjunk. Éppen ez a megfontolás vezérelte a módosításainkat is, szemben az időszakokra, a korábbi időszakokkal szemben úgy gondoljuk, hogy a rövidebb finanszírozási időszak az az EFRAG reformjának része, ez lehetővé teszi az interakciót, amiről korábban nem volt lehetőség, és ez új energiát is hozott, a, ahogy ezt mi szeretnénk megtartani, ezt az egészséges nyomást, és úgy gondoljuk, hogy ez lenne a leghatékonyabb módja annak, hogy ez megfelelően működjön. Köszönöm, elnök úr! Most pedig Juvenhusen képviselő az ALDE nevében. Um, Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden tudok hozzászólni. Szeretnék köszönetet mondani Sztorián úrnak, a jelentés készítőjének, illetve az árnyék jelentés tevőknek, eh, mind a jó együttműködésért, mind pedig az végzett munkához. Úgy gondolom, hogy Sztorián úr jó jelentést készített, és ezt eh, tudjuk támogatni abban is egyetértünk, hogy nem szabad olyan módosítókat támogatni, amelyek a társfinanszírozással vonatkoznak, és a korábbi hozzászólókkal egyetértek, hogy azt hiszem, hogy jó irányba haladunk, az EFRAK-nak új elnöksége van, és készek végrehajtani a speciális tanácsadó jelentésének az ajánlásait hogyha pedig a jogi tanácsot veszük figyelembe 22-es módosítóval kapcsolatban, akkor azt hiszem, hogy a probléma az, a, hogy a jogi tanácsokkal, hogy mindig lehet találni e, ellene és mellette szólót, ugyanakkor én azzal kezdeném, hogy az efragot bizalommal kellene kezelnünk, és nincs arra szükség, hogy áldásunkat adjuk a jelentős, jelentésükre parlamentként. Jó lenne, hogyha megtehetnénk, de szerintem ez nem, hogyha ez nem így van, akkor sem lesz ebből nagy gond. Az fontos, hogy az EFRAG megfelelően teljesítse a fennálló feladatokat, és amiket ráruháztunk az állásfoglalásunkkal június 7-én és örömmel látom, hogy valamennyien egyetértünk azon módosítókban, hogy ezek a feladatokat nyomon kell követni, és ezekről jelentést is kell készíteni. A finanszírozásra kapcsolatban nem hiszem, hogy a, az EFRAG-gal való jó együttműködés attól függne, hogy a finanszírozást csak három évre adnánk meg. Nem ez a legfontosabb érve, az fontos, hogy az ajánlásainkat fogadják el és kövessék, ugyanakkor az egyetértek Peres asszonynal abban, hogy világossá kell tenni, még mielőtt megkezdjük a háromoldalú tárgyalásokat, hogy ö, kötelezettségvállalást akarunk a bizottság és az EFRAG részéről, és hogy velünk is értsenek egyet az új ajánlásokban. Köszönöm. for Köszönöm. Igen, Biegász az Alde nevében. Bocsánat, a Gól nevében, nem az Alda nevében. A Gól nevében. De Viegas kollega nincs itt a teremben. Alda a Miguel ez it's ez Fabio De Masi. Szóval kétszer is tévedett elnök úr, Fabio De Masi, és nem az Alda, hanem a Gól nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Én helyettesítem kollégámat, aki jelenleg Kínában van, és köszönöm Szolján úrnak a jelentését, aki tovább folytatja az erőfeszítéseket az EFRAG reformja ügyében az EFRÁG-nak az éves jelentése rá kell, hogy mutasson arra, hogy az Európai Parlament által júniusi határozatában meghatározott változásokat, ajánlásokat hogyan követi. Nagyon fontos, hogy ezt a magán egyesületet átalakítsuk egy köztestületé, hogy ez rendkívül kreatívak is tudnak lenni, és kiváló szerepet tudnak például a pénzügyi társfinanszírozási kérdésekben, adózási ügyekben is, például amikor az országjelentésekről van szó. Tehát ez is egy fontos lehet. Az egyik feladat, hogy az Európai Bizottságnak tanácsokat adjanak, fontos, hogy ehhez a pénzügyi szabályokat és egyéb szabályozásokat is figyelembe vegyék. Egy ilyen fontos feladatot nem lehet magán szervezetként végezni. Fontos az át, nagyobb átláthatóság, de ez önmagában nem elegendő a gazdasági stabilitás biztosításához. Ezért tetszik nekünk az az elképzelés, hogy az intézménynek a finanszírozása parlamenti felügyelet alá legyen rendelve, és úgy, ahogy ez köz testületé váljon. Köszönöm. Köszönöm, Fábio. A zöldek nevében Sven Gigold lenne itt, de nincs itt. Senki sem helyettesíti ma délután, tehát ilyen módon <clears throat> Storcheszony az FDD nevében. Köszönöm szépen, ez, köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Módosítómat benyújtottam, és igenis meg szeretném ezt magyarázni. Úgy gondolom, hogy nincsen szükség arra, hogy további költségvetési eszközöket az EFRAG-nak biztosítsunk, mi több arra van szükség, hogy ezeket a támogatásokat megszüntessük. A számvitel betekintést ad a pénzeszközök felhasználásáról egy cégen belül, és itt különbséget kell tenni egy címzet között. Egy tőzsdén jegyzett vállalat információ nyújtási lehetőségeiről a részvényesek, a tulajdonosok döntsenek, ne szújjon ebbe bele az Európai Unió, az európai jogszabályok. Se kormány, se más szervezet ne szőjön ebbe bele. Másrészt a pénzügyi válságban láttuk, hogy mi történik, hogyha mindenki ugyanaz a norma szerint készíti el a mérlegét. Ez egy szisztemikus vagy rendszerszerű kockázatot jelenthet. És így, még egyszer mondom, egy rendszer, kockázat jön létre. Azaz, tehát egy szisztemikus vagy rendszerszerű kockázatot hozunk létre ezzel az egységes számviteli rendszerrel. Az is fontos, hogy a adó szintű átláthatóságot, az adórendszer átláthatóságát is biztosítsuk. Ugyanakkor a tőkepiac számára biztosított beszámoló és a adóhatóságok számára készített beszámoló teljesen más szabályok szerint kell, hogy készüljön teljesen más érdekeket is szolgáljon. A tőkepiac más információk iránt érdeklődik, mint az adóhatóság. Az EFRAG, az EFRAG félig állami, félig, maga, félig magán jogi testület egyszerűen összekavarja az állami és a magánjogi hatásköröket, és ilyen módon semmiképpen nem támogatom a létét. Barbara Koppelt nem látom az ELNF nevében, kérdezem, hogy van-e más az ELNF részéről itt, nem? akkor visszaadom az előadónak a szót, hogy foglalja össze vitat, tessék. Nincs, hoz, nincs hozzátenni valam, ahogy mondtam a kezdetben, nagyon jól ismerem az összes árnyék jelentéstevőnek az álláspontját. Közös megállapodásra jutottuk a tekintetben, hogy mit kellene tenni, amikor kértők az Elfrág és a bizottsággal tartandó ülést a háromoldalú megbeszélést megelőzően. Köszönöm. Köszönöm szépen. A menetrend azt irányozza elő, hogy a holnapi szavazás után decemberben kerül a plenáris elő ez a jelentés tervezett Hatodik napi rendi pont az Európai Központi Bank 2015-ös éves jelentése megadom Ramon Tremozei Bálszellesznek az Alda nevében 5 percet az, hogy parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, még egyszer, kedves kollégák. Kedves kollégák, eh, a Először is köszönetet szeretnék mondani az összes árnyék jelentőstevőnek és jelentéstevőnek a segítségét, amit adtak a kompromisszumokhoz, amiket az elmúlt hetek során dolgoztunk ki. Engedjék meg, hogy egy percben két dolgot mondjak el. A kompromisszumoknak az a céljuk, hogy először is támogassák Mário Dragit és a politikáját egy olyan időpontban, amikor nagy a politikai bizonytalanság, komoly politikai bizonytalanságok vannak. Ezért úgy gondoljuk, hogy fontosabb, mint eddig bármikor, hogy megmutassuk ebben a házban, hogy mi támogatjuk őt, jelezzük a piacnak, hogy stabilan működik. A második cél természetesen, hogy kifejezzünk bizonyos aggodalmakat, és ezeket jelezzük annak érdekében, hogy itt javulás történjen. Többek között például a e, mennyiségi enyhítés az európai e, hozzáadott értékbe történő beruházások esetén, illetve a KKV-k támogatásában, illetve a negatív e, rátákkal kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy jelezni kell, hogy a szükséges politikák esetében is ez nem mindig valósul meg időben. Megpróbáltuk, megpróbáltunk kompromisszumokat létrehozni annak érdekében, hogy elérjük a legnagyobb támogatást, ami elérhető ezen időszakban. Hogyha széles támogatást tudunk elérni a különböző politikai családokban, az mindenképpen pozitív és végezetül megpróbáltam nagyon sok módosítóhoz pluszt tenni, legalábbis azokhoz, amelyekről úgy gondolom, hogy politikai, technikai szempontból értelmesek. Lesz egy szavazólistánk 24 órával belül, és hát ezekről hajlandó vagyok tovább vitatkozni. Most nincs az a, nem az az idő van, hogy feltegyük a kezünket, ez szerintem politikai üzenetet tudunk közvetíteni, mert ha nem vagyunk az újságoknak a címlapján ezzel a jelentéssel, az, az jó jel. Első alkalommal hat éven alatt az Európai Parlament nem támogatja Mario Draghi politikáját. Két-két percben az árnyék jelentéstevőknek adom meg a szót. Először Thomas Mann a néppárt nevében. Köszönöm szépen. A néppárt nevében Ramonnak és a többi árnyék jelentéstevőnek szeretnék köszönetet mondani. Nagyon különböző álláspontokból sikerült közelítenünk egymáshoz, erre pedig nagy szükség volt. Megmutattuk a jelenség pozitív oldalát, Ramon hangsúlyozta, hogy Draghi útja nem alap nélkül való monetáris párbeszéd körében mindig újra meg is bizonyosodhatunk erről, de ugyanakkor a nem konvencionális vagy, vagy nem megszokott intézkedések kockázatokat jelentenek, például a CSPP, tehát az értékpapírok vásárlása, vagy pedig a tőke piaci felvásárlás veszélyeztetheti az LKB stabilitását. Ezért közösen bizonyos kritikát sikerült megfogalmaznunk. Azt is nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy abban a témában, hogy a tagállamoknak strukturális reformokat kell végrehajtaniuk, és egyetértésre sikerült jutnunk az árnyék jelentéstevőkkel, olyan költségvetési politikára van szükség a tagállamokban, amely szolid alapokon áll. Ugyanakkor az LKB e fő célját kell még egyszer kidomborítani, ez pedig az árstabilitás, és eztben is egyetértettünk. Az alacsony kamat politika kapcsán újra kiemelem, hogy eznek még mindig a nyugdíjalapokra biztosító társaságok működésére, és persze a kismegtakarítókra van negatív kihatása, mindent egybevetve. A Három-négy módosítót a néppárt a közös eredmény fényében el tudja fogadni, és kollégáimnak azt fogom mondani, hogy támogassuk ezt a között jele, közös jelentést, amelyet közös munkával dolgoztunk ki. Köszönöm az egyszer nevében Peltó képviselő. Úgy tűnik, hogy jó időben ért, érkeztem meg. Bent Luke, elnézést, Hát meghökkentett, hogy megérkezett, hiszen azt hallottam, hogy senki nem helyettesíti. Erre most látom, hogy itt van. Egy szóval, előbb az eszendés kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is az előadónak, Tremóza úrnak szeretnék köszönetet mondani az elmúlt hétben, hetekben végzett munkáért, és persze köszönöm az árnyék jelentéstevők munkáját is. Nagyon jól sikerült együttműködnünk egymással. E nagyon fontos az LKB-ről szóló jelentés kapcsán. Jó irányba mutat az előadó által elkészített dokumentum, figyelembe vette a módosító indítványainkat is, um, azért, hogy a frakciók um, észrevételeit megjelenítse a szövegben. A legtöbb kompromisszumot magunk is támogatni tudjuk. Az árnyék jelentéstevők és a jelentéstevő között uh, egyetértés mutatkozik e tekintetben. De persze, vannak bizonyos véleménykülönbségek is. Ezeket is tematizálnunk kell annak érdekében, hogy valódi széleskörű támogatást kapjon a szavazás során az LKB-ről szóló jelentés, főleg az U-ubul kompromisszumra gondolok. Az ubul mai megfogalmazása számunkra, az SND frakció számára nem teljesen kielégítő. Persze minden frakció igyekezett kompromisszumot megkötni, de úgy gondolom, hogy ezt a módosítót javítani lehet, főleg az egyik mondatot lehetne jobban megfogalmazni. Nem mondunk ellent a módosítóban foglalt gondolatnak, de úgy gondolom, hogy át kell fogalmazni a szöveget annak érdekében, hogy széles körű támogatást kaphasson ez a módosító. A, az LKB expanzív politikájáról szól a jelentés, ezt támogatjuk, de ugyanakkor kidomborítjuk a jelentés tervezetben a kockázatokat is. Az U kompromisszumot még egyszer mondom, át szeretnék fogalmazni annak érdekében, hogy szélesebb támogatást nyerjen a szöveg, de ugyanakkor, hogyha a fő előadó és a többi árnyék előadó egyetért, egyetért ezzel a felvetéssel, akkor fenntartások nélkül tudjuk támogatni a szövegtervezetet. Köszönöm. Most pedig Bernd Luke az ECR frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm az előadónak ezt a nagyon jó, nagyon tudós és megalapozott és differenciált jelentést az LKB politikájáról. Az ECR nevében azt mondhatom, hogy a legtöbb kompromisszumot támogatni tudjuk. Persze mindig vannak bizonyos kérdések, ahol eltérő véleménnyel vagyunk, de összességében mégiscsak örülünk annak, hogy az LKB politikájában megjelenő problémákat egy racionális és nyugodt módon tudjuk megfogalmazni Elsősorban persze a negatív kamatpolitika kihatásairól van itt szó, amelyet a jelentés tervezett kritikus szemmel néz, és a nagyon alacsony vagy a negatív kamatok, illetve a reformok végrehajtására való hajlandóság közötti kapcsolatot kellőképpen kiemeltük. pozitívan lepett meg bennünket, ezt köszönjük nyomatékkal az előadónak ez ebbéli munkáját, ugyanakkor az EKB mandátuma tekintetében még véleménykülönbség van közöttünk, a tekintetben is, hogy ezt az expanzív pénzpolitikát, az asset purchase programokat folytatni lehet-e, vagy nem, illetve hogy ezek megfelelnek az LKB e mandátumának. Mi úgy gondoljuk, hogy nem. Itt tehát véleménykülönbség van közöttünk, ezért tehát ezeket a megfogalmazásokat nem tudjuk támogatni. A bankunió kapcsán is sokkal kritikusabban látjuk a jelentést, mint a bankuniót, mint a jelentés tervezetet, ez pedig oda fog vezetni, hogy az egész jelentést nem fogjuk tudni egészében támogatni. Köszönöm. Fábio Demázi a GUA nevében. Mi részünkről is köszönetet szeretnék mondani Ramonnak, nagyon nagy munkát fektetett a jelentés tervezet elkészítésébe, és pozitívan voltunk meglepve a munka elejétől kezdve, az első javaslattervezet is már kellemes meglepetés volt számunkra. A most javasolt kompromisszumokkal ugyanakkor nagyobb problémáink vannak. Mi, az Európai Központi Bank számára nagy szabadságot szeretnénk biztosítani annak érdekében, hogy az árstabilitás célját megvalósítsák, elérjék. Az LKB ugyanis nem ö, tudta az inflációs célt évek, az elmúlt években elérni, mert a defláció csökkentette az árszínvonalat. Mi ugyanakkor ennek a jelenségnek az okait máshol keresünk, máshol látjuk. Helyesnek tartjuk, hogy a jelentéstervezet a nem konvencionális pénzpolitika mellékhatásairól szól. Ez elosztási az elosztási rendszerre kihathat buborékokat, és létrehozhat, de úgy gondoljuk, mi úgy gondoljuk, hogy elsősorban a takarékossági politika az, amely azért felel, hogy a pénzpolitikai transmisszió egy-két tagállamban nem jól működik. Nem látjuk a likviditás problémáját. A securitization jelenségében ugyanakkor erre a kérdésre kritikusabban reflektálunk. Úgy gondolom, hogy a takarékossági politika monstrumáról beszélni kell újton újra hallunk még arról, hogy tovább takarékoskodni kell, strukturális reformokat kell végrehajtani, mi pedig úgy gondoljuk, hogy a strukturális reformok voltak a jelenlegi nehéz helyzet okai. Ezen felül úgy gondoljuk, hogy az EKB rövid takarékossági politikájának végrehajtásába való bekapcsolását a parlamentnek nyomon kellene követni, ezért tehát kritikusan szemléljük a véglez, vég, ső tervezetet. Köszönöm, Uteszen képviselő zöldek nevében. Köszönöm szépen, először is meg szeretném köszönni Ramon kollégámnak, hogy mindenkit bevont az árnyék jelentéstevők köréből, tehát köszönjük azt, hogy egy ilyen um, jó tervezetet sikerült kialakítani. Azt hiszem, hogy a munka kooperatív módon jött létre, ezt kijelenthetjük. A jelentés maga ugyanakkor a pénzpolitika nem konvencionális intézkedései mellett teszi le voksát. Másrészt, ahogy a Ramon jól tudja, problémáim vannak azzal, hogy a meg nem konvencionális pénz, monetáris eszközeket összekapcsoljuk a strukturális reformokkal, illetve durvábban szólva a belső leértékelési politikával. Ez főleg az ó kompromisszum, tehát nem ó, hanem az ó kompromisszumban jelenik meg, a frakcióm számára az ó, mint ottó kompromisszum nem elfogadható. Ezek az intézkedések növelték az egyenlőtlenséget, és örülök annak, hogy az előadó az erre vonatkozó módosítókat beemelte a szövegbe. Ami pedig a kötvények felvásárlásáról szóló programot illeti, itt lehetnénk kritikusabbak. Frakcióm úgy gondolja, hogy az LKB e voltak éppen implicit módon támogatást ad ezzel a felvásárlási politikával a nagy cégeknek, ezért ezt a bekezdést érdemes volna ez irányba meg átalakítani, szerintünk. Végezetül pedig azt is ki szeretném hangsúlyozni, a Q kompromisszum kapcsán, ahol az előadó az LKB e függetlenséget hangsúlyozza, itt mi egy mód, szóbeli módosítót fogunk benyújtani, ahol kérjük a kormányzó tanácsot, hogy ne avatkozzon bele olyan kérdésekbe, amelyek nem tartoznak hatáskörébe. Összességében a jelentés pozitív elemeket tartalmaz. Ilyen módon tehát azt hiszem, hogy a frakcióm is támogatni tudja majd a szavazás során. Köszönöm. Grazie, Presidente. Ringrazio anch'io. Köszönöm szépen. Én is köszönöm Ramonnak a munkát, amelyet elvégzett. Sok kollégával tárgyaltam, sajnos van egy sorpont, amelyet nem tudunk támogatni a jelentéstervezetben. Főleg a közös monetáris politika problémás számunkra egész addig, amíg egy jelentés nem szól világosan arról, hogy csak egy monetáris politika, nem, egy egységes monetáris politika nem működhet 19 ország számára, ahol más-más kamatszintre van szükség. Éppen ezért nem működhet ez a politika, és látjuk, hogy például a strukturális reformok voltak éppen a fizetések elértékel, ellenédésekhez vezettek. Egy sor további pont van, amelyet nem tudunk támogatni. Nem akarjuk a, az SSM-et, az egységes felügyeleti mechanizmust bírálni, de ugyanakkor a Financial Times mai ö, cikke beszámol arról, hogy júliusban 4 milliárd eurót kapott a Deutsche Bank az LKB-tól, ez pedig megengedhetetlen. Egy szabad úgy gondolom, hogy az LKB egység és felügyeleti munkáját több bírálattal kell érinteni, nagyobb átláthatóságot kellene biztosítani, és bizony szép volna, és jó volna, hogy egy ilyen jelentésben ezt meg tudnak jeleníteni, ezt a kritikát. Hiányzik ugyanakkor a trojka demokratikus legitimitása is. Gondoljunk csak a múlt évben Görögországban tett eh, történt fellépésükre. Éppen ezért frakcióm, amely ezeket a kérdéseket mindig tematik, tematizálja, nem tudja támogatni ezt a jelentéstervezetet. Köszönöm. Köszönöm, Márko. Eh, Gerolf Kömez Köszönöm szépen a frakciónk nevében. Én is szeretnék köszönetet mondani. Mm, Prema kollega már rengeteg kritikus elemet átvett, amelyek ö, természetesen érthetik, másrészt pedig el kell, hogy mondjuk a jelentéssel kapcsolatban, hogy nagyon sok energiával ö, dolgozott rajta a megbizatási keretein belül, maradt, és azokkal az elemeket, amelyeket mi most majd hozzáteszünk, vagy elmondunk, azok talán javítanak majd. Az ötös bekezdés például a, demo, a demográfiai felépítésről beszél, de nem beszél az Európai Unió migrációs politikájáról. Ette eltekintve az összefoglaló, amelyet a kollega a szöveg alapján a lehetséges veszélyekről ír, a nyugdíjazásokról és egyéb pontokról, a, a kötelezettségek tiszteletben tartásáról az mind elfogadható. Talán egy picit kevés ez a parlament szempontjából, hiszen egyre több problémát kell megoldanunk, de a jelentés talán mégis lehetőséget ad arra, hogy a parlament kritikus hozzáállása megmarad, és ennek meg is kell maradnia a kompromisszumokkal, a megállapodásokkal majd biztos vagyok, hogy a nyolcas paragrafuson is javítani tudunk, ami a, a ami a rendkívül alacsony érdeklődési szintekről beszél. De ettől eltekintve úgy gondolom, hogy csatlakozni tudunk a jelentés felfogásához elfogadható. Köszönjük. Köszönöm. Az előadónak adom meg a szót, hogy foglalja össze az elhangzottakat. Köszönöm szépen. Köszönöm a megjegyzéseket. Nyitott vagyok arra, hogy megtárgyaljunk ma este, holnap délelőtt is bármit, de nem az utolsó percben akarom ezt megtenni. A, már 2012-ben is jelentéstevője voltam ennek a jelentésnek, és azt tapasztaltam, és ez a szocialistáktól is tapasztalok, tapasztaltam, hogy hogy megfenyegettek, hogy majd leszavazzák. Azt mondtam, hogy az a úgy szavaztok, ahogy akartok, mert ugye a végén már nem is a, az előadó hangja volt a mértékadó nem szeretném, hogyha ugyanez fordulna elő. Mm, beszélhetünk ma, beszélhetünk nap, de állapodjunk meg a hét évi itt létem alapján. Luke úr, azt szeretném elmondani, hogy nagyon hiányzott az árnyék előadói megbeszélésről. Én is az egyetem vagyok, monetáris politika, köz, közgazdaságtan PHD-n van, a Bundesbanknál dolgoztam, többször beszéltünk is, és a publikációim, amelyek a monetáris politikai áttekintőkben jelentek meg Amerikában, Nagy-Britániában. Ez alapján úgy gondolom, hogy valóban az optimális monetáris területekről tudok. Azt kérem, hogy tartózkodjon ma este, köszönöm, hogy javítottak, nem a leszavazást mondom. Tehát gondoltam, hogy azt hittem, hogy ellene fog szavazni, de amikor a számokat látom, az a bal, jobb, euroszkeptikusok, az EKR elete, ellene szavaz, egy másik tartózkodik és kezét mossa, talán nem lesz elég a szavazat. De azt kell, hogy mutassuk, hogy mi a stabilitás forrása vagyunk, nem az instabilitásé. A Mário Draghi politikáját a parlament különböző okoknál fogva elfogadja. Úgyhogy köszönöm szépen, és elnézést. Fontosnak tartom azt, hogy hasznosak legyünk, nem mi legyünk a probléma. Tehát nyitva vagyok, nyitott vagyok a beszélgetésre, és akkor, amikor nyilvánvalóan a tervezetet először írtam, akkor volt egy elképzelésem, aztán pedig hát kompromisszumra kell jutni a különböző pólusokkal. A legnagyobb frakciót szerettem volna, hogyha mellém állnak, ugye a, az EPP meg az SND, de hát a zöldek is fontosak, de akkor is nagyon nehéz a pontos megfogalmazást mindig megtalálni. Úgyhogy, mint mondtam, nyitott vagyok, elérnek e-mailen is. Sok szerencsét, és úgy gondolom, hogy holnap nagy támogatást fogunk tudni adni ennek a jelentésnek. Nem tökéletes, de hasznos. az Európai Központi Bank talán a legfontosabb intézmény, ami most itt működik, és ne ássuk alá a hitelességét, legalább ebből a házból semmiképpen. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ramon. A szavazást követően holnap az Ekonban, majd a plenárison november 1-én egy rendkívüli, egy különleges ülésen fogunk szavazni, mert Drági elnök is ott lesz. Szívből köszönöm minden kollégának, kolléganőnek azt, hogy itt voltak, és hogy tartottuk a, az időt. Sikerült 20 perc késedelmet. Vesztágja asszony megbeszéléseikor, ezt fölépítettük, ezt behoztuk, sőt, még a következő dokumentum előadója sem ért ide. Úgyhogy a zöld frakciótól kérdezem, hogy jön egyáltalán? Van valaki a zöldektől? Ott jön, jön, azt mondja, hát ha jön, akkor most az ülést megszakítom három percre, és akkor folytatjuk Lambert úr jelenléte mellett. Ich nehme alles zurück.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 jelentem be. A a fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatások egyéb végfelhasználóinak a pénzügyi szolgálat sokhoz kapcsolódó uniós szakpolitikai döntéshozatalba való bevonását ösztönző, konkrét tevékenységeket támogató 2017-20 közti időszakra szóló uniós program létrehozása. 5 perc az előadónak, Filip Lambersnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy mindenki arra várt, hogy ezt a vitát végre megtarthassuk. Köszönöm a képviselőknek, akik itt maradnak a keserű vagy az édes végig, nem tudom mi lesz. Szóval tudják, hogy arról a költségvetési sorról van szó, amelyet az Európai Unió az alternatív források finanszírozására fordít. Úgy gondolom, hogy széles koalícióban a, a képviselők közömmel látja, mennyire hasznosak az érintett szervezetek, és valóban fontos, hogy a finanszírozásuk megmaradjon, folytatódjék. Na, furcsa talán az, hogy a jogalkotó és a finanszírozó szervek öm, tájékoztatása is itt szerepel, de hát úgy gondolom, hogy nagyon sok ilyen szervezet foglalkozik például még a, a számviteli normákat. Semmi baj nincs tehát itt. Ami minket illet, nos, jobb lett volna, hogyha az egyszerűsített eljárást alkalmazzuk, és módosítás nélkül mehetünk tovább, de hát önök is tudják, hogy itt a, az IMCO-val dolgozunk együtt. Kérhetem itt a mögöttem lévőket, hogy kint folytassák. Köszönöm. Tehát a lehető leggyorsabban szeretnénk folytatni. A javasolt menetrend a következő. Az első véleménycsere ma, a véleménytervezet az ECOM-ban november 28-29-én, IMCO december, december 9-e, a módosítók január 12 szavazás, 25-e január 25, ez valóban rakétasebesség. Az egyetlen fenntartásom az a mikromanagement lehetség, lehetősége, tehát hogy a, a két szervezet mikromenedzselését a bizottság vállalja. Mert ugye öm, arra hajlanék, hogy ne, fogadj, hogy ne fogadjuk el a két szervezet, illetve úgy fogadjuk el, hogy egy végrehajtási aktussal. Ez egy picit furcsa, mert nem szokták így például a fogyasztói szervezetek, és helyesen nem teszik így. Mert ha a bizottság végül is a két szervezetnek a, a forrás 100%-át kifizeti, akkor logikus, hogy elfogadja a munkaprogramokat a bizottság, de nem így van, hanem társfinanszírozás is követelmény a bizottság részéről, ami azt jelenti, hogy nem minden forrást a bizottsággal és ugye nyilvánvalóan aki fizet, az dönt, és aki részben fizet, az részben dönt, de nem teljesen. A bizottság biztosított minket arról, hogy nem állt szándékában mikromenedzselni a két testületet, és meg kell nézni, hogy ezt a hetes cégbe, vagy a megfelelő bevezető rendelkezésbe hogyan vegyük be. Azt kell, hogy ö, egyértelműen kijelentsük, hogy nem a bizottság diktál ennek a két szervezetnek, mert nem tudja megtenni. Voilà. Ezt szerettem volna csak elmondani. Ezzel elég rövidre is vágtam, majd kíváncsian várom, hogy önök mit tudnak mondani. Thank you, Philip. First shadow. Köszönöm szépen. Az első Árnyék előadó Kájnen kollega az EPP nevében. Igen, köszönöm szépen. Én is rövid leszek, hiszen úgy gondolom, hogy az eset az egyértelmű, tudjuk a, az előéletét, a koordinátorok pedig, a parlamenti koordinátorok igen aktívan kezdeményezték magát a, a finanszírozást, a mintaprojekt finanszírozását, pontosan azért, mert egyenlőtlenség volt a fogyasztók és termelők között, a finanszí- vagy, vagy a, a szolgáltatók között a pénzügyi ágazatban. Nem azért, mert olyan bonyolult lenne, vagy technikai lenne, hanem a fogyasztó szervezeteknek nincsen lehetősége vagy képessége arra, hogy ilyen jellegű érintetteknél is azonos feltételek mellett tudjon érdekeket érvényesíteni. Nos, de ez volt tehát a mintaprojekt, most pedig itt van az értékelés ezt követően. A egyértelmű jelzés ebből, hogy a Finance for Better Finance létfontosságú munkát végez, és alapvetően fontos, hogy továbbra is finanszírozza a két szervezetet az Európai Unió. Ugye? Hát hiszen egyébként nem tudnánk ilyen jellegű tárgyalási felvilágosítás kérő kezdeményező szerepet, a civil társadalom számára szakértelmet biztosítani megfelelő és rendszeres formában. A javasolt lépéseknél jó, hogy a finanszírozás folytatódik, hogy a finanszírozás alapja módosul, és ami a a menetrend és a hatály kérdését illeti, hát ez is egyértelmű, és ezért kérthetnénk talán az előadót, hogy az eljárást magát gyorsítsa fel. Nem tudom, hogy a többi árnyék előadó mit gondol, de hát én úgy gondolom, hogy ez azért mégiscsak egyfajta különleges kérdés nem vet fel, úgyhogy logikusnak tűnik, hogy gyorsabban tudjunk mozogni, hogy biztosítható legyen, hogy megfelelő keretek 2017-re felállnak. Már ugye nagyon gyorsan közeledünk felé, ami a hatályt illeti. Egyetértek, hogy finomítani kell ezt a pontot. Nem az az elgondolásom, hogy a, a bizottság részletesen mászom bele a, a munkaprogramba, hiszen csak részben finanszírozzák a, a szervezeteket. És különben is az, hogy a civil társadalom szakértelme belülről alakuljon ki, belülről legyen meg. A többivel egyetértek, a definíciónál pedig úgy gondolom világosá kell tenni, hogy a titkárság munkája döntően fontos ebben, Elnök úr, nem tudom, hogy van-e lehetőség arra, hogy támogassuk-e vagy sem, de legalábbis remélem, hogy megemlíthetjük, hogy a jövőben jó lenne, hogyha a Finance Watch és Better Finance szolgált, szolgáltatásai tagállami szintre ki tudnánk terjeszteni, mert ez a két szakértői szervezet, a vita és a, nagyon fontos. Határozottan szükség van erre tagállami szinten is. Nagyon sok kérdésben beruházásokra szükség van-e, a fogyasztók tájékoztatása, képzése a különböző pénzügyi struktúrákról a tagállamokban. Úgyhogy talán ezzel kapcsolatban is tudnánk mondani valamit. Köszönöm. Köszönöm. Egy mondatot az eljárással kapcsolatban és a menetrenddel a felgyorsítás valóban. Az ECON és a, a vezető, az IMCO pedig a 45-ös szabály értelmében szintén itt van, és az 1-2-3-as cikk kapcsán meg kell várjuk az IMCO véleményét. Az IMCO a vélemény, az eljárást most indítja, tehát jobban nem tudunk belegyorsítani, csak annyira, amennyire az imkó lehetővé teszi, ezt, meg kell, ezt így kell tudjam mondani, vagy bocsánat, ezt így tudom csak mondani, de mi mindent megtenünk. SND nevében Ole. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a javaslatot. És valóban fontosnak tartom én is, azt, hogy támogassák a Finance Watch és Better Finance tevékenységét. Ez azt jelenti, hogy építhetünk tovább, az, az, építhetünk az eddigi eredményekre, és a civil társadalom, NGO-k és a, a lakosság számára egyszerűbbé válik minden, tudják hallatni a pénzügyi jogszabályokkal kapcsolatban a hangjukat, ha bármilyen véleményük van. Úgy gondolom, hogy a különböző civil társadalmi véleményt sokkal jobban hallani fogjuk, és így jobban tudjuk képviselni őket. A Better Finance és Finance Watch ezt segíti, és az EU intézkedések összeállításánál mindenképpen a pénzügyi ágazat szereplőink kívül más érintettek véleményét is meg kell tudnunk hallani. A fogyasztók védelmét tiszteletben kell tartani az EU jogszabályokban. Ehhez azonban továbbra is számítani kell a szervezetek szakértelmére, hogy még több szempontot be tudjunk vonni a, a pénzügyi ágazatnak a programjába. Ezek a szervezetek más forrásokból is kapnak pénzügyi juttatásokat, és ezért fontos, hogy az Európai Unió támogatása megmaradjon. A 17-20-as időszakban is folytatni kell a támogatást, hogy a politikai célokat és a Finance of Better Finance jó munkája folytatódhasson. De biztosítanunk kell emellett azt is, hogy az európai polgárok hangja hallassék elégedett vagyok, és örülök annak, hogy részt tudok venni ebben a munkában. Remélem, hogy jó megállapodásra jutunk végül is a szakbizottságokban. Köszönöm. Köszönöm, Olen. A következő az LKR, GUE zöldek és az ENF nem tájékoztatta a titkárságot még az árnyék előadókról. Azt kérdezem, hogy van-e bárki, aki akar felszólalni a nevükben. It's not the case? Okay. Uh, then next one, uh... Jó, akkor a következő a listán az ALDE nevében Jambó Enrique Jambó? Ich hoffe, ich habe es richtig Jambó. Remélem jól mondtam, Jambónak hívnak. Elvi Jambó. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezért most az első véleménycsere. Meg kell, hogy mondjam, hogy sokkal többet kell még megtudjak arról, amit ez a, ezek a szervezetek egyáltalán csinálnak. Ugye, hogyha 6 milliót ide költünk fanatikus formában védek két dolgot. Egyrészt szeretném azt, hogy kapjunk információt a pénzügyi szolgáltatások végfelhasználóiról, különösen azért, mert egy olyan országból származom, ahol a sebezhető személyeket olyan pénzügyi termékekkel károsítottak, amelyeket szándékosan úgy konstruáltak, hogy félrevezessék a fogyasztókat. Úgyhogy erről tájékoztatásra van szükség természetesen eh, a végfelhasználók szemszögéből is. Talán arra is gondolhatnánk, hogy ezeket a dolgokat adott esetben már iskolában lehetne oktatni. másrészt pedig mindig is amellett álltam ki, vagy mindig is azt mondom, hogy az Európai Unió nevetséges, hiszen alig lehet hogy politikai súlya ennek a háznak, még akkor is, hogyha a költségvetés csekély része és az, amit erre a két intézményre e, szánunk, akkor sem tudjuk befolyásolni. E, mint mondtam, tehát tovább kell tájékozódnom, nem tudom, hogy miről van szó. A kérdés az az, hogy mi a célja ennek az egésznek. Az előttem szóló Az SZND frakcióról már elmondta, hogy szakértői csoportot kell tulajdonképpen támogassunk. tanulmányokat csinálni. Ezekhez valóban pénz kell, és hát tudjuk az eddigi egyetemi munkából is, hogy jól lehet ezt a pénzt akkor felhasználni. Vagy pedig, de ha, ha a szakértői jelentéseket akarunk a pénzügyi szolgáltatásokról kapni, akkor ez az Európai Bizottság értékelése tulajdonképpen nagy csalódás volt. Hiszen meg kell, hogy mondjam, Azt is lehetne mondani, hogy a, a különböző dokumentumokra lehetne beszedni, amit különböző helyeken állítottak össze, vagy pedig azt kellene megvizsgálni, hogy a végfelhasználókat milyen mértékben kísérték nyomon a pénzügyi szolgáltatások tárgyalásánál. Ezek a példák amiket értékelni lehetne, de nem történt ez meg, úgyhogy a bizottságnak ezt még meg kell tennie, majd meg kell nézni azt is, hogy ez a pénz, ezt a pénzt tulajdonképpen hova, hol használták fel, hiszen fontos, hogy képezzük a fogyasztókat, védjük, és nem pedig akármilyen politikai elvi gyakorlatokat hogy végezzünk, mert a végcélt rontjuk ezzel. egy közösségi európai program, itt csak két szervezetre figyel, ami elég soványka és szokatlan, valljuk be őszintén, és eh, az egyik szervezet, a Better Finance-t eh, például ismerem, európai munkát végez, jól ismerem, de a másiknál megnéztem a weboldalt, és meg kellett, hogy állapítsam, hogy alig volt valami a közösségi célokról. Tehát két szervezet, és meg kellene nézni, hogy miért pont ez a kettő, miért nem több, miért nem más, miért. Mint mondtam, tehát erről még beszélni kell, tájékozódni kell, a barátaimmal én is beszélek, a bankok és a többi képviselők, a fékfelhasználók képviselőivel Spanyolországban, és aztán azt kérem a bizottságot, hogy értékelje a végfelhasználókra vonatkozó tényleges hatást. Aztán majd akkor javaslok néhány dolgot az előadónak a gyakorlattal kapcsolatban. A Guétól nincs itt kollega, úgyhogy Stojs asszonynak adom meg a szót az EFTD. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Ez a rendelet az Európai Unió igazi korona ékszere. Miért mondom ezt irónikusan? Azért, mert egy lobby szervezet finanszírozásáról beszélünk. Sven Gigold a lobby transzparencia kapcsán öt találkozót tüntet föl, bemutatja a honlapján, hogy találkozott ezekkel a lobby szervezetekkel, és arról beszélünk, hogy mi fizessük ezeket a lobby szervezeteket. Az Európai Unió tehát egy lobby szervezetet finanszírozna, aki aztán a képviselők irányában lobbizna. Hát ez meglehetősen furcsa. Inkább azon kellene gondolkoznunk, hogy ezt a finanszírozást leállítsuk, és a Better Finance és a Finance Watch-ot szanáljuk, semmint hogy a saját eszközeinkkel finanszírozunk őket. Van a tisztelt háznak jogi szolgálata, 50 új munkahelyet állítottunk, adtunk, új státust adtunk a szolgálatoknak, nem kell egy új külső lobby szervezetet finanszíroznunk tehát. Azért, hogy bennünket lobbizzanak. Egy zárjuk be az összeset. Világos üzenet keserű. Ne, ne. Kérdezem, hogy a, kérdezem, hogy a bizottság kére szót. Die Entstehungsgeschichte dieser Hogyha ezen pénzügyi támogatás keletkezés történetét vizsgáljuk meg, akkor látjuk, hogy voltak éppen ez a lobby ellen súlya akarna lenni. A Finance Watch tehát nem lobby szervezet, hanem sokkal inkább egy olyan agytrözt, egy think tank, amely információkat dolgoz fel, tényállásokat eh, mutat ki, de úgy, hogy ne a pénzügyi piac szereplőinek érdekei szerint járjon el. Ez volt a cél. És aki az előző ciklusban itt volt, tudja, hogy miért volt erre szükség. Hatalmas mennyiségű információ árasztott el bennünket, és nem volt igazából egy ellensúly az intézmények között. Nem tudom, hogy Sven Gigold ezt miért lobby látogatásként tünteti föl, de hát nem, én ezt nem nevezném lobby szervezetnek. De hát a következő ülésen megkérdezhetjük Sven Gigoldot maga, magát is. Kérdezem a bizottságot, hogy kéri a szót, vagy visszaadjam az előadónak a szót. Kéri a bizottság a szót, tessék. Yes, good evening. Thank you, Mr. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, elnök úr. Olivier Szerez vagyok, és együtt dolgoztunk ezen a jogalkotási javaslaton. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek az észrevételeket, és köszönöm elnök úr, hogy megválaszolta az utolsó hozzászólást, nagyon ékes szólóan, jobban, mint ahogy én tettem volna. De valóban szeretném megerősíteni, hogy a célja a, nek az e, kezdeményezésnek az az volt, hogy megfelelő egyensúly legyen az Európai Unió e, döntéshozatalában a ipar illetően. A programban azt javasoltuk, hogy elfogadás, fogadja el a tanács és a parlament, illetve menjen tovább, mert az egyes és kettes cikkben meghatározunk szélesebb célokat is, amelyek ugyancsak abban az irányba hatnak, amit mások is itt említettek. Egyrészt szó van a figyelemfelkeltésről, illetve a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos oktatásról, megerősíteni a különböző szervezetek közötti interakciót. Szeretném megerősíteni, hogy úgy gondoljuk, hogy a javaslat jelenleg egy kicsit szélesebb körű, mint amilyen volt az előkészítési szakaszban, illetve a kísérleti projekt során néhány eh, eh, pontra szeretnék reagálni. 2015-ben végeztünk egy értékelést, amelyik meglehetősen átfogó volt, és eh, az értékelés is a konzulens nagyon széles körű konzultációkat folytatott a nemzeti intézményekkel, felhasználókkal, képviselőkkel is, és az eredmény az végül is pozitív volt, azzal zárult, hogy a raison d'être, tehát a létjogosultsága megvan, mert az kezdeti célokat tükrözi, és ahogy ezt már említésre tetett, ezt folytatni kellene. Ami pedig a jelentéstevőnek az észrevételét illeti, szeretném biztosítani a képviselőket, hogy nem áll szándékunkban ö, makromenedzselést végezni, ö, de vannak bizonyos pénzügyi ö, szabályaink is, amelyekhez tartanunk kell magunkat, ezért ö, kell megerősítenünk a programnak az elfogadását minden évben azért, hogy a programot elfogadhassuk és igazolni tudjuk az Európai Uniós kiadást. De figyelembe veszünk néhány javaslatot, ami esetleg a szöveget javasolhatja, és talán aggodalmakat is eloszlathat. Végezetül pedig Szeretnék hangot adni annak, amit a jelentéstevés néhány árnyék jelentéstevés említett az időzítésről. Kétségtelen, hogy nagyon szoros az időkorlát. Tudatában vagyok annak is, hogy ez milyen nehézséget jelenthet azáltal, hogy az imkót is meg kell, eh, is kell konzultálni, de annak érdekében, hogy valamilyen stabilitást érjünk el, és biztosítsuk, hogy mindkét ország, mindkét szervezet kaphasson uniós pénzt a jövő évben, ehhez szükséges lenne, hogy a titkárság vizsgálja meg, hogy hogyan lehetne a folyamatot felgyorsítani. Azért is, mert ennek a javaslatnak költségvetési hatása is van, és ideális esetben az uniós költségvetéssel legkésőbb egy időben kellene, hogy elfogadásra kerüljön. Köszönöm, elnök úr. Egy rövid észrevételt engedjen meg nekem. Minden gyorsabban ment volna, hogyha a bizottság egy picit gyorsabban állt volna elő az anyagával. És nem kevernék össze az egész tényállás ügymenetét, tempóját a bizottság belső ügymenetével. Most pedig Filip Lembersnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék Vamston eh, asszonynak eh, reagálni. Igen, kétségtelen, hogy első látásra azt gondolhatja, hogy kicsit furcsa, hogy intézményeket eh, az intézmények olyan szervezeteket finanszíroznak, amelyek lobbiznak. Na most az a kérdés persze, hogy a lobbizás alatt mit értünk mert az én megközelítésemben különbséget tudok tenni azok között, akik azért jönnek, hogy valamilyen magánérdeket védelmezzenek. A 99% az embereknek, akik megkörnyékezik pénzügyi szabályozások körülre, ezt teszik. És vannak azok, akik pedig a közérdeket védik, akiknek semmiféle érdeke nem fűződik ahhoz. Ez van a Better Finance és a Finance Watch esete. Eredetileg én is egyébként ugyanúgy ö, ö, reagáltam, én a kezdeményező voltam, de azt mondtam, hogy hát kicsit hely, nem meg helyén való az, hogyha politikusok egy szervezetet, mint a Finance Watch-ot létrehozzák, mert ideális esetben a civil társadalomban kell, hogy kikerüljenek. De nézzük meg, nem onnan indultak, egy kicsit úgy indultunk, mint a ö, business, az üzleti köröknek a védelmezői. Ö, de itt valójában érdekegyeztetésekről van szó, mert ki finanszírozza a Better Finance és a Finance Watch-ot legnagyobb az európai adófizető, és kinek az álláspontját védi ez a két szervezet, az európai adófizetők érdekeit. Tehát végül is itt összhangban vagyunk, és ennek örülni kellene. Hát kétkelkedni persze lehet, az olyan, az hasonló emberek olyanok, akik azonnal elvetnek mindent, ami nem az önök véleményével egy, esik egybe. Ez nem, valósz, nem valószínű, nem elképzelhető. Ön tudja azt, hogy a Deutsche Bank, hogy az, azt az ajtaján fog kopogtatni, hogy akkor kinek az érdekeit képviselik, hogy a adott esetben a nem is, az a nem is a részvényesekét, hanem esetleg a Deutsche Bank vezetőinek. A, és akkor most azt akarja mondani, hogy a Better Finance és a Finance Watch eh, azok eh, nem tudom kinek lobbiznak valamilyen magánérdeknek, eh, és ugye ez egy nulla. Persze hát a szélső jobban szereti ezt így bemutatni, de én nem. Tehát nyugodtan szavazhat ellene, nem érdekel különösebben. Amit pedig Szirpa mondott, azt hiszem, és osztom azt a véleményt, és sokkal többet várnék ettől a két szervezettől. Lehet, hogy jobb lenne, ha csak egy szervezet lenne, és nem kettő, de hát mindegy, jó a sokszínűség, és hát hogyha egy kis verseny van közöttük is, az sem probléma. Ami sokkal inkább szeretnék, az az, hogy a tagállamokkal együtt abba az irányba húzzunk, hogy ezek a pénzügyi dolgok mindenkinek érthetőek legyenek. Nem csak a pénzügyi termékek fogyasztóinak, hanem az adófizetők is egy kicsit jobban értsék, hogy tulajdonképpen mi az, amit különböző pénzügyi hivatalos szembelek. jaj, hát vigyázni kell, mert a Deutsche Bank az nem is biztos, hogy olyan jól áll, és így tovább, akkor tudják, hogy miről van szó. Jó lenne, hogyha az állampolgárok az ilyen típusú nyilatkozatoknak a valódiságába is belelátnának, de ez nincs meg a szükséges költségvetés. Én szeretnék több költségvetést, több pénzt, de nem szeretném, hogyha száz százaléka a, az intézményektől jönne. Jobb lenne, hogy egy ilyen Greenpeace-szerű finanszírozás lenne, de hát egyelőre még nem tartanak itt. Végezetül, ami pedig a nyelvezetet, amit ezek a szervezetek használnak, a jogalkotókkal beszélnek, tehát érthető, hogy az archaikus pénzügyi nyelvezetet beszélik, ami a nagy közönségnek nem mindig érthető, Szeretném, hogyha ezt a, az oktatási folyamatot is elvégeznék, de hát hogyha nincs ilyen kapacitások, akkor ez ránk, képviselőkre hárul, hogy az állampolgárokat ilyen irányba képezzük. Köszönöm szépen, amennyire csak lehet gyorsan fogunk dolgozni, semmi érdekünk nem fűződik ahhoz, hogy ezt húzzuk, de hát próbáljunk meg minél előbb sikeres konklúziókra jutni. Köszönöm. Köszönöm, Filip. November 28-án vitatjuk majd meg a jelentéstervezetet. December 6-án lesz a módosítók benyújtásának határideje, január 12-én vitatjuk meg a módosítókat, és január 25-én tervezünk szavazni itt a szakbizottságban. Holnap mindenki egy fél órával tovább alhat, hiszen 9 óra 30-kor kezdjük el a munkát, nem 9 órakor. és mi több pontosan zárhatjuk a mai munkát. Köszönöm mindenkinek a fegyelmet. 20 perces késésbe voltunk, és mégis pontosan fél hétkor bezárhatjuk a munkát. Mindenkinek kellemes estét kívánok, holnap találkozunk.